Kedves kollégák, hogyha önök is úgy akarják, akkor elkezdhetjük. Véletlenül, mint egy baleset folytán vagyok itt. Ma délután e, nagy számú közönség előtt két jelentést fogunk megtárgyalni, Karinsz úr és Kleva asszony jelentését. Látom, hogy a két előadó itt is van. Karinsz úrnak azon nyomban meg is adom a szót. És figyelembe véve az asszisztencia minőségét, igazából jobb pillanatot nem is kaphatott volna. Igen, Klute úr? Á! Nincs német, Nincs német fordítás. Klute n'a pas de traduction en... Klut barátunk nem kap német tolmácsolást. Hall-e engem a német kabin? Megpróbálják esetleg még egyszer? Most már működik? Wunderbar. Minden működik tökéletes. Nincs. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Um. Kezdeném azzal, hogy elnézést kell, hogy kérjek. Hét perccel ezelőtt hívtak meg a bizottságba, a bizottsági épületbe az ECOFIN néhány, tehát rövid idővel ezelőtt mondott igent arra, hogy több országunkat képviselő miniszterrel, illetve képviselővel jelen lehetünk. Csak azért mondom, hogy nem leszek itt a végéig. Gozez úr, egy beszédet tartok, csak nem kettőt, úgyhogy takarékoskodom az idejükkel. Nézzük akkor ezt a kis beszédecskét. Uh, Egyetlen egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, azt, amelyen talán mindannyian egyetértünk. És ez nem más, mint az, hogyha van valami, amire mindennél másnál jobb, jobban szükségünk van Európában, az olyan beruházás, amely munkahelyet terem. Ez mindenféle politikus ebben egyetért. Tovább érvelnék. A munkahelyekbe való beruházásoknál azonos feltételekre van szükség a beruházások idevonzásánál. Ha nem azonosak a feltételek, akkor ha a körülmények nem hasonlóak, akkor ez akadályozza a beruházást. Éppen ezért logikus, hogy a, az adóelkerülés és a, az illegális eljárások, vagy törvényellenes eljárások ne alakuljanak ki. Erről szól az egész. Mindent meg kell változtatni, ezt kell elérnünk a jogszabályainkkal, minden egyében. Az IMF szerint a világ GDP-jének akár 5%-a is illegális. Ez óriási mennyiség, ha valóban így van. Egyéb becslések szintén hasonló nagyságrendűek, talán egy picit alacsonyabbak. De valóban nagy probléma a pénzmusás. Ezzel az irányelvel és a módosítákkal úgy gondolom, hogy a bizottság teljesen helyes irányba megy. Az általam benyújtott módosítók véleményem szerint bizonyos kérdések konkrét továbbfejlesztését, kidolgozását jelentik, nem mondanak ellent annak, amit láttunk. Három dologra szeretnék alapvetően kitérni. Az első. Úgy gondolom a legfontosabb az irányelv módosítása során az a kedvezményezett tulajdonnal kapcsolatos. Hogy is mondjam, ha a hatóságok, adóhatóság, rendőrség jobb betekintéssel rendelkezne arra vonatkozóan, hogy ki a trösztök vállalatok tulajdonosa, akkor sokkal könnyebben lehetne azonos játékszabályokat érvényesíteni. Mindenki fizesse be a tisztességes adórészt, vagy pedig az illegálisan szerezett források és gazdaságba való bevitelének ördögi körébe kerülünk. Tehát a kedvezményezett tulajdon nem igazán hiszem, hogy ezzel kapcsolatban bárki ellentmondana. Hogyha megfelelő megfogalmazást találunk, akkor mindenki el tudja fogadni. Az egész képet kell persze látnunk. Mégis az a fontos, hogy vezessük be annak a gondolatát, hogy a cégjegyzékeknél, a tröszkök jegyzékénél a kedvezményezett tulajdonjog az egyszerűen egy olyan rész, amivel számolni kell. A politikailag fontosak, stb. stb. Meg kell vizsgálni a vállalatok hátterét is. A vállalat, a cégjegyzékek számára is fontos lenne ez az információ. Minden EU-ban, e, e EU-ban bejegyzett vállalatnál ismerni kell a valódi tulajdonosokat, és ráadásul ezzel együtt ha elfogadjuk az, igá, az irányelvet, akkor Európá egészére kiterjedő, illetve Európából hozzáférhető jegyzékek lennének, cégjegyzékek, nem csak Lettországban lévő cégek tulajdonosaira lenne betekintése a, a litván cégnek, hanem lehetne azt is látni, hogy kik a tényleges tulajdonosok akkor, amikor Németországban van egy tulajdonos, és ezeket a rendszereket akkor ki lehetne építeni. Nagyon fontos, hogy ezt az információt bevegyük, és nagyon fontos, hogy ezek a, regez- a cégjegyzékek meglegyenek. Ez a 19-es módosítóban van. Nagyon fontos, döntő jelentőségű. Nem fogja persze az összes problémát megoldani, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos eszköz az adóelkerülés és az illegálisan szerzett jövedelmek elleni harcban. A második elem a kockázatértékelés. Természetesen ebben az a fontos, hogy EU szinten a pénzmosás kockázatát, az adóelkerülés kockázatát fel tudjuk mérni. A jelentésben, a 11-es módosítóra gondolok, azt emeljük ki, hogy EU szinten a kockázat minden egyes ágazatban az ágazat kocka, nehézségeivel kapcsolatos. Tehát, hogyha a tagállamban egy bizonyos szempontból értékelünk, EU szinten pedig ugyanannak a problémának a szélesebb értelmezésére lehet kerülhet sor, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ez is az európai, nem csak a tagállami szint szempontjainak érvényesítése. Még egy dolog, a 24-es módosítóval, az új technológiák. Mi a szemtől szembe való kapcsolat, vagy a közvetlen kapcsolat, mi az, ami nem. Például az elektronikus aláírásnál. Ez tulajdonképpen a négy szem közti kapcsolatnak az ekvivalense. Tudjuk, hogy kivel üzletelünk. Nagyon fontos, a technológiák fejlődésével nem pusztán, nem szabad az ellenükben hatni, egy nagyon széleskörű elismerésre van szükség. Végül pedig a módosítókkal való ö, munka során, vagy a módosítók ö, kapcsán többször is találkoztam a lobbistákkal, az ágazat képviselőivel, azokkal, akikkel mindig tárgyalunk. Volt egy nagyon érdekes megbeszélésem. Ha nem tévedek, az ír versenyló szövetség képviselőjével. Nem sokat tudok az, a lóversenyről, még kevesebbet ennek írt hagyományairól, de azt mondták, hogy nagyon élénk hagyományai vannak, de lehet, hogy tévedek. Talán 900 olyan fogadó iroda van, ez készpénz üzlet. Ugye az ember megteszi a tétjét, nyer, veszít, semmi elektronikus nincs benne, hanem egy gyors készpénz üzlet. A pénzmosásra ez az üzletág abszolút mégis érdektelen, mert átlagban 90%-os megtérülése van a beruházásnak. Első pillanatra ez logikusnak tűnik, tehát hogyha korlátozzuk a készpénzt, akkor lehet, hogy ez az az ágazat, amely mentességet élvezhet. De aztán belegondoltam, képzeljük csak el, csak 10%-os adót kell fizetnünk szerencsejáték nyereségeként, az sokkal alacsonyabb adó, mint amit mi bármely vállalkozás vagy munka után fizetünk. Tehát még igen konkrét érdekek esetében is nem tudom, hogy mi a megoldás, de természetesen nem igazán szeretném azt sem, hogy az Európai Unió egy bizonyos ágazatot megpróbáljon kivasalni, de de lehet, hogy egyfajta regisztrációt, vagy helyszíni regisztrációt, vagy nem tudom, mit lehetne bevezetni, ami nem állítja le az egész ügyletet, de mégis nyomon lehetne követni, hogy kiknél landol az óriási tét és nyeremény. Megpróbálja tehát a bizottság csökkenteni a készpénztranzakciók számát, amit meg lehetne kérdőjelezni, és mi az, amit nem kell. És a fogadás, bár azt mondják, hogy a pénzmosás ebben nem érdekel, hát lehet, hogy nem. De, de lehet, hogy igen. És ugye ez a 10%-os jövedelem legalizálási lehetőség, hát eh, ez azért elég vonzó adószintnek tűnik. Nem szabad persze egyetlen egy ágazatot sem tönkretennünk Európában azzal, hogy az illegális forrásokat és pénzmosást eh, visszaszorítsuk, de, de mégis végig kell tudjuk gondolni azt, hogy bizonyos eh, óvintézkedések hogyan alkalmazhatók a különböző ágazatokra, szegmensekre, úgy, hogy ne tegyék tönkre az ágazatot, de mégis megfelelő biztonságot nyújtsanak. Ezek lettek volna a megjegyzéseim. Egy picit még tudok maradni, de a vitát majd meg fogom nézni, az egyik asszisztensem felveszi a videót és jegyzetel is. De a módosítókat várom, és örülök, hogy együttműködhetünk az árnyék előadókkal. Köszönöm. Köszönöm az eladó úrnak. Pontosítanám akkor, hogyha ön azért megy el, mert Lettország eurozónához való kapcsolódásának az ünnepéjére fog elmenni. Ezért most felkérem a másik ügy kapcsolódó téma előadóját, hogy szintén tartsa meg bevezetőjét. Miut, után beutattok az irányelvet, most némi időt rászánnék, némi időt egy technikai jellegű témára. Ugyanazt a célt szolgálja egyébként. Ez az új rendelet szeretné erősíteni az átláthatóságot pénzátutalások esetében, hazai és határokon átnyúló utalásoknál. A bűnüldöző szerveknek könnyebbé akarjuk tenni, hogy nyomon kövessük a terroristák vagy a bűnözők átutalásait. Mi szeretnénk garantálni, hogy az alapvető információk az átutalóra vonatkozóan már most is elérhetők a megfelelő hatóságok számára, és, szeret, és így lehet nyomon követni a terroristák és a bűnözők vagyonát mint az irányelv is mondja, gyakorlatilag a nemzetközi sztenderdekben egy bezár egy lyukat, egy rést, és így szeretnénk a fizetéseket, a kifizetéseket, az átutalásokat nyomon követni. Egyébként az EU teljes mértékben eleget kíván tenni a nemzetközi sztenderdeknek. A FETEF e e elmúlt évi erőírásai szerint azt gondolom, hogy itt ez a nemzetközi sztenderdek változása miatt kell mindenek előtt a rendeletet útnak indítani, és a fizetővel, az átutalóval kapcsolatban megszülete információkat nem rögzítették eddig eléggé, de mindig mindenképpen a szükség van arra, hogy a hatóságok megkapják az információkat. A másik jelentős változtatás az a kockázat alapú megközelítés, amit már az imént említettek, megint csak támogatom ezt, a meg, ezt az alapvető fel, felvetést, de néhány ponton azért erősíteni kell a rendszert. Én azt gondolom, hogy a melléklet tehát kell erősíteni, ahol konkretizálunk egy néhány felvetést, és vannak bizonyos indikációk, mutatók, a szolgáltatók számára, hogy milyen intézkedéseket kell alkalmazniuk. Nagyon fontos, ne, adott esetben el kell kerülni, hogy ne adjanak meg minden szükséges információt, ha egyébként a, lehetővé kell tenni azt, hogy a gyanús tranzakciókat nyomon kövessük. Nagyon fontos ez az Európai Unión belül és az Unión kívül az egységes piac érdekében már, kér, már kértük, hogy adott esetben kevésbé részletezett információkat lehessen alkalmazni. Erre kitérek egyébként a jelentésemben. Azt gondolom, hogy tényleg alapvető információkat kellene csak alkalmazni. Egy további fontos pont, amit felvetnék, e, a közvetítő szolgáltatók e, szerepére vonatkozik az új FETEF ajánlások értelmében ezt is külön kell szabályoznunk a tényleges, illetőleg a közvetítő szolgáltató két külön entitást jelent, és nem ugyanolyan módon viszonyulnak a fizetőhöz vagy a fogadóhoz. Ezért azt gondolom, hogy kötelezővé kéne tenni a közvetítők számára, hogy egészítsék ki az információkat de nem gondolom, hogy a kötelezettség teljesen ugyanaz legyen, mint az eredeti szolgáltató esetében, pénzügyi szolgáltató esetében. Azt gondolom az Európai Bizottság a szankciók tekintetében jó munkát végzett, azonban tényleg aggaszt a monitoring és a végrehajtás témája mindenek előtt, hogy amikor a pénzügyi szolgáltatóról van szó, aki az Európai Unión kívül tevékenykednénk. Azt gondolom, hogy a két szöveget jobbá tehetjük, hogyha itt némi kiigazítást végzünk, és az elkövetkező években fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság a végrehajtásra kapcsolatban, tehát a valóságról is számoljon be. Azt gondolom, hogy a megeresített együttműködése is szükség van az, az unión kívüli hatóságokkal, hogy, megkerüljük, hogy elkerüljük a törvénysértéseket. Azt gondolom, van még mozgásterünk egyébként, hogy ezt a szöveg, két szöveget jobban összhangba hozzuk más pénzügyi szövegekkel. A köz, azt gondolom, hogy el kéne gondolkodni, hogyha a szankcióknál van szó a pénzmosás elleni fellépés során, itt még néhány lépést tennünk kell. Azt gondolom összességében Elnézést, de elment a francia tolmácsolás. Le micro s'était éteint. Ah, a mikrofonja, valamelyik mikrofon kikapcsolódott, megoldódott. I think in the... Azt gondolom a végén összesítve az egészen általában egyetértés van abban, abban a pénzügyi rendszert ilyen módon nem kellően védjük a bűnözőkkel és a terroristákkal szemben, ez komoly károkat okozhat és az európai keretet is ki kell igazítani szerintem, főleg válság idején biztosítani kell, hogy a bűnözői tevékenység nem teszi még súlyosabbá a problémáinkat. Itt az alapvető európai szolidaritásról van szó. Ezt szerettem volna pillanatilag elmondani. Merci, madame. Köszönöm, asszonyom. Akkor most meghallgatjuk az árnyék jelentéstevőket egyenként. Először Péter Simon kapszott. Köszönöm szépen a két előadónak. Köszönöm az átlátható és részletes magyarázatot. Egy néhány kiegészítést én is tennék. Azt gondolom, arról nem kell beszélnünk, hogy mennyire fontos ez a jogalkotói javaslat hiszen a pénzügyi rendszert tényleg nem szabad felhasználni a pénzmosásra. Gondoljunk csak a HSBC-re, ez a brit nagybank, amely két milliárd dolláros büntetésben állapodott meg az amerikaiakkal a terrorizmus támogatása és pénzmosás miatt és az Európol esetek, amiket felsorolnak, amikor egyre ravaszabb mechanizmusokat látunk, és ez behatol mélyen a legális gazdaságba. Itt egyébként a zöld energia is előtérbe kerül, de nézzük meg, hogy a Vatikán Bank milyen fellépést mutatott. Azt gondolom, hogy egyértelművé teszik ezek az esetek, hogy lépnünk kell ezen a területen. Abban egyetértünk, hogy ha az adócsalást fel akarjuk tárni. Nos, ez világosá kell tenni a kedvezményezett azonosítását. Nem lehet lehetővé tenni, hogy bonyolult vállalatrendszerek mögé bújjanak a, az érintettek. Azt gondolom, hogy ilyen értelemben helyes irányba megy ez a javaslat, hogy társaságok vagy vagyonkezelők is kötelezettek legyenek információszolgáltatásra. A jelentéskészítő még azt is javasolja, hogy aktuális nyilvántartásokat és egészítsünk ki a kedvezményezett adataival. Én azt gondolom, még egy lépéssel tovább mehetnénk. Miért ne tehetnénk meg azt, hogy a frissítés, az update átkerüljön EU szintre? Miért csak a tagállamoknak legyen ilyen kötelezettség? Miért nem lépünk fel európai szinten? például a hatályt, illetve a nyilvánosságra hozatali kötelezettséget a már meglévő EU irányelvekben át lehetne dolgozni, hogy egész Európában egy minimális szintű információs standardet érjünk el. Ami egy további területet illeti, itt szóba került a szerencsejáték, hát Kléber kolléganő beszélt erről, de a másik oldalt is meg kéne mutatni, mert ő ugye a szigorúság mellett van, de végig lehet gondolni a kivételeket, úgy, ahogyan azt az Európai Bizottság még nem javasolta. Például kockázat alapú megközelítés esetében mire gondol az Európai Bizottság? Itt arról van szó, hogy a tagállamok lehetőséget kapnak arra, hogy, rizi, hogy kockázat alapú megközelítés keretében a gondosság elvét egyszerűsítsük. Én azt gondolom, hogy olyan területeken, ahol a visszaélés az értékelés és végrehajtható megítélés szerint teljesen kizárható. Nos, ilyen esetekben ezeket a kötelezettségeket teljesen fel lehet függeszteni. Most a saját hazámból szeretnék egy példát mondani. Vegyük az állami lottórendszert. Véleményem szerint a legkisebb, komolyan vedő kockázat sem áll fenn olyan mértékben, hogy be kelljen avatkozni, és a illetve ez óriási bürokráciát jelentene. Gyakorlatilag sosem fizetnek ki készpénzben nyereményeket. Tehát igazából senki se tudja, hogy milyen magas a nyereség az elején, és, és közvetlenül a nyertes számlájára utalnak. Vagyis azt kell, hogy mondjam, maximum 999 eurós kockázatár fenn. Ez a ráfordítást indokolja véleményem szerint nem, arról nem is beszélve, hogy mindig fel kell tenni a kérdést ebben az összefüggésben, ami többször szóba is került, hogy pénzmosási lehetőségeket biztosítunk például úgy, hogy valaki megveszi a nyeremény igazolást. Jó, ha fel kell tenni ilyenkor a kérdést, ki az, aki eladja a nyeremény egymilliós nyer, legális pénzét, ez problémamentesen minden nemű ö, forgalomba hozhat, egy, ami viszont illegális, és nem tudja elmagyarázni, hogy honnan származik. Tehát az, aki igazából ö, nyert, az, az hogy tudja ezt megoldani? Szerintem nem valószínű, hogy eladna egy milliós nyereményt. Normális ember ilyen kockázatnak nem teszi ki magát Végül pedig szeretnék még beszélni a végrehajtásról. Egy néhány kolléga már legutóbbi alkalommal is említette, hogy eh, az irányelv végrehajtásának sikere nagyban att, pontosabtok, tehát a, a, az irányelv sikere a, a végrehajtástól függ, és azt mondom, hogy mi négy évvel azután, hogy ö, eh, hatályba lép, kell majd megvizsgálni az eredményeket. Ez szerintem most is segítene hogyha most elkezdenénk ezen dolgozni, és a következő négy évben ezt végig megtennénk, és az Európai Bizottság mondjuk négy év múlva jelentést készít a végrehajtással kapcsolatban, de már ma el kéne gondolkodnunk azon, hogy mi történik, és egy néhány részletet meg kéne határozni, ami szerepel majd a jelentésben, mert akkor a tagállamok előre tudják, hogy mi alapján kell mérni a teljesítményt. Ti, Peter. Köszönöm, Péter. Figyelembe véve azt, hogy mennyien kívánnak hozzászólni 15-en jelen pillanatban, azért az órát is be fogjuk indítani, és mindenki csak két percet kap. Hiszen 16 órakor Szlovénia pénzügyminisztere érkezik hozzánk. Mitra szúr, öné a szó. Köszönöm szépen. Megpróbálok majd a két percen belül maradni. Lehet, hogy nem tudok majd mindent elmondani, amit, amire készültem. Simon úrnak egy megjegyzés. A lotóra vonatkozó rendelet nem ennyire világos vagy tiszta, mint ahogy ön gondolja. Hiszen a nyerteseket nem nevezik meg. Csak a nyerteseket látjuk, de azoknak a nevét nem, akik veszítettek. És a kaszinók esetében ugyanez a helyzet. Ezért ez a rendszer ö, kihasználható arra, hogy pénzt mossanak rajta keresztül. Nagyban egyetértek azzal, amit az előadó mondott, de néhány megjegyzést engedjenek meg nekem. Először is a kettes cikk hetedik bekezdése nyomán szeretném a definíciókat pontosítani. Világos fogalom meghatározásra van szükségünk. Például a direct debit, a közvetlen pénzfelvétel, vagy a különböző ö, típusú definíciók, a tranzakciók típusai. Honnan jönnek a definíciók? Ott van mondjuk a negyedik bekezdés is. Egyet értek abban, hogy például a SEPA lehetővé teszi, hogy az egységes eurófizetési térségen belül könnyebbek legyenek a tranzakciók. De vannak az egyszerűsített információ továbbítással kapcsolatban aggájaim. Akkor, amikor egy pénzforgalmi szolgáltatás nyújtója a megbízót és a kedvezményezett a megbízó és a kedvezményezett is mind a hárman az Európai Unió területén vannak, akkor csak korlátozott mennyiségű információra van szükség. Véleményem szerint, hogyha ezt elfogadnánk, akkor ez nehezebbé tenni egy banknak azt, hogy a tranzakciókat nyomon kövesse, és megpróbálja a pénzmosást megakadályozni ezzel. Nehéz lenne megtalálni a terrorizmust finanszírozó embereket így. Az 1000 eurós határ is problematikus számomra. A bankok számára könnyebb lenne, hogyha minden tranzakciót alá kellene vetni a szabályoknak, nem csak az 1000 euró feletti összegeket. Ami pedig a közvetítő szolgáltatókat illeti, illetve azt, hogy egy a kísérő információ helyességét ellenőrizni kell, ez administratív teher. És elnézést kérek, elnök úr, hogy ilyen hosszan beszélek, de a vészharangok megkongatásával kapcsolatban érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy egy ilyen mechanizmust hozzunk létre. Nem arról van szó, hogy a bankok nem jelentik be a pénzmosást, hanem ö, gyakran ők maguk is ö, bűntársak. Elnézést mondja az elnök, hogy ennyire szigorú vagyok. Most az ALDE részéről Intveld asszonynak adok szót kettő percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek, mert úgy gondolom, hogy a részleteket majd a módosítóknál fogjuk megbeszélni. Meg kell, hogy mondjam, hogy egyetlen egy általános megjegyzésem van. Úgy gondolom, hogy egy kicsit rá kellene kérdeznünk, vagy meg kellene kérdeznünk ennek az egésznek az igazolását. Az új szabályok, az új standardokat megkapjuk az FTAF-től, de úgy gondolom, hogy sokkal alaposabban meg kellene vizsgálnunk azt, hogy a változásokat mi idézte elő. Szinte automatikusan feltételezzük azt, hogy ez a fajta intézkedés sorozat nagyobb biztonságot ad, és ezek abszolút szükségesek lehet, hogy igen, nem tudom, de egy kicsit szeretnék több biztosítékot is látni erre, vagy bizonyítékát. Néhányan már igen szkeptikusak vagyunk több éve, de mégis úgy gondolom, hogy mindazután, amit az elmúlt időszakban meg tanulhattunk arról, hogy milyen mértékben lehet nyomon követni az állampolgárok életét, talán legyünk egy picit szkeptikusabbak és egy kicsit kritikusabbak. Nem utasítok el visszakézből minden javaslatot emiatt, de szeretnék eh, több bizonyítékot látni. Mert ezek eh, pénzbe kerülnek adni. A bankoknak új bürokratikus terhet jelentenek, majd nekik kell a szabályokat végrehajtani, másrészt pedig az alapvető jogok és a magán szférához való jog alapján. Meg kell nézni, hogy tehát ezek az intézkedések szükségszerűek és arányosak-e, hiszen a törvény is ezt írja elő. Úgy gondolom, hogyha kereskedelmi vállalatoktól megköveteljük azt, hogy adatot gyűjtsenek a rendőrség részéről, akkor ez egy szürke zóna kiszervezünk rendőrségi feladatokat. Úgy gondolom, hogy ez, hogy csak olyan adatokat kellene begyűjteni, ami az a vállalkozás működtetéséhez kell. Vannak a jelentésben olyan elemek is, aminek szerintem abszolút nincs ECO jelentésben helye. Például a, a fogvatartási időszak meghatározása, illetve a visszatartási időszakok a személyes adatok visszatartására. Úgy gondolom, hogy ez a, az adat visszatartási vagy adat megőrzési törvényre vonatkozó dolog, hogy, vagy szerep, hogy meghatározzák. Ugyanúgy, hogy nem a mi feladatunk eldönteni azt, hogy mi a gyanús, mi a kockázatos. Ha bizonyos adatokat nem töltöttek ki, akkor az nem a mi feladatunk eldönteni, hogy az kockázata vagy gyanús. Ezt alaposabban meg kell néznünk, tehát és a hátterét is meg kell néznünk, hogy az FFTAF-et miért kell így lebonyolítani. Merci, Monsieur Torval. Köszönöm, most pedig Torvald úr kap szót. Eh, köszönöm szépen, köszönöm az előadónak is a tervezetet és hogy ilyen fontos pontokat vetett fel, amivel javítani lehet a bizottság javaslatát. Ez az irányelv olyan, olyan témát fogalmazom, hogy hallottuk, számos területet érint, itt az ír lóversenyek is szóba kerültek, de hát vegyük például a szupermarketokban is, vagy számos területen lehet ezt látni, de attól tartok, hogy időnként túlságosan bonyolultá teszek a dolgokat, tehát ezt el kell kerülni. Másrészt viszont az egységes piacról kell gondoskodnunk a digitális területen, és itt üdvözöljük, hogy az egyes nemzeti hatóságok szorosan működjenek együtt, de azt mindenképpen el kell kerülni, hogy párhuzamos kompetenciák alakuljanak ki, vagy át, ahol átfedik egymást. De és a magán a személyes adatok védelme, az adatvédelem összességében fontos szerepet kell, hogy játszon. A bizottsági javaslatot tám, egy jó alapot kínál, ebben egyetértek az előadóból, és az, azon lehet vitatkozni, hogy minden második vagy harmadik évben legyen kockázatelemzés, de, de azt gondolom, hogy ugyanazon a szinten kéne a kockázatelemzést végezni, és időnként, és akkor visszakerülnek a végrehajtás feladatai a tagállamokhoz. És hogyha túl magas kockázat jelentkezik valahol, akkor az európai szinten tudjuk az eljárásokat végrehajtani. Azt gondolom ennyi fut, ennyire futotta a két percemből. Hmm. Köszönöm. Taváres úr a zöldek nevében nincs jelen, jó? Más? Talán először ezt az alapot meg kéne ragadni, és Argentini asszony a Libe jelentéstevőjének adjunk szót. Én most szót kapok, én nem tudom pontosan, de elnök asszony talán majd ön el tudja dönteni, hogy mi a szabály. Akkor én mondjam, ön szót kap, a végén szól majd hozzá a Libe előadója, és azt gondolom még mások is hozzászólnak, és akkor ő összefoglalóan reagálhat majd, jó? Tehát most szót szótkozok önnek árnyék előadóként. A, nem jó a libe területekre tévedni, szerintem szeretnék rámutatni mindenek előtt arra, hogy a pénzmosás egész témája rendkívül fontos. Ez egy gazdasági ügy, egyre növekszik egyébként a jelentősége, és itt nem elsősorban arról van szó, hogy megvitassuk a problémák szintjét, de hogy mibe kerül a végrehajtás, hanem sokkal inkább arra kell gondolnunk, hogy az esélyegyenlőség igenis súlyosan sérül. Itt ez azt jelenti, hogyha van egyik fele a piacnak, amely tisztességesen játszik a szabályok szerint, a másik fele meg nem, akkor ez nem tisztességes verseny többé. Most nem is akarok egészen elmenni a bűnügyi dolgokba, ez inkább a libe témája. Itt olyan ügyekről van szó, amelyek közvetlenül érintik az ekont, ez az adózás területén jelentkezik, illetőleg a pénzügyi szabályok megkerülése, stb. Azt hiszem, ekonként van egy jelentés, jelentőségünk és feladatkörünk, de az mm, a Linz és Schneider professzor úr Elképesztő számokat közölt a fekete piacról és a vele együtt járó pénzmosásról. Úgy gondolom, hogy nagyon komolyan kell vennünk az ECON szempontjából is ezt a témát, és az előadó részéről szeretnék egy néhány dolgot elmondani. Igen, Szofival hát itt egyet is értek abban. Itt nem csak arról van szó, hogy új szabályokat kell alkotni, hanem arról van szó, hogy a jelen szabályokat is hajtsuk végre, és itt is óriási problémánk van. Ez egy tényleges olyan ügy tehát, ahol a parlamentnek világosá kell tenni, hogy nem elég európai szinten szabályokat és törvényeket megírni, és utána nem foglalkozunk esetleg vele, hogy a tagállamok hogyan hajtják ezt végre. Azt gondolom, hogy a jelentések éppen erre szolgálnak. Persze vannak kétséges módszerek ebben az esetben, de láttuk, hogy Ciprus példáján, hogy mi történik, hogyha csak azt nézzük, hogy a törvény tartalmaz-e a szabályokat, de nem foglalkozunk azzal, hogy a mindennapokban mi történik, hogy tényleg a törvény szabályai szerint járnak el. És itt Európának meg kell ragadni az összes hatáskörét, hogy tényleg nézzük meg, mi történik valójában. Itt vannak például a fel, felügyeleti hatóságok, ügynökségek, és őnekik kell gondoskodni arról, hogy ne csak a szabályok legyenek kemények. Árnyék előadó vagyok, én két ember nevében beszélek. Tehát négy percet akar kapni, Ez tisztességes, nem? Megadom a négy percet. Nos, ez, ezen túlmenve a jelentésben nem értem pontosan, miért javasolja az előadó, hogy limitáljuk a szankciókat kizárólag a fiókokra, a fióktelepekre hogyha a lehetséges maximum összegeket veszük figyelembe, és akkor létrehoznak esetleg ilyen fióktelepeket, és a potenciális szankciókat ebben az esetben korlátozni lehet, ennek sok értelme nincs szerintem. Azt gondolom, hogy van itt egy kérdés, hogy a javasolt végrehajtás miért tartson ilyen sokáig. Végül pedig azt gondolom, hogy Alaposan meg kell nézni a szerencsejátékok témáját is, és a megfelelő szint a megkülönböztetése nem az online és offline, hanem hogy mekkora a kockázata a pénzmosásnak, és szerintem ezt lenne érdemes megnézni. Köszönöm szépen. Négy. További négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor, amikor végig gondolom az összes árnyék előadó felfogását és álláspontját, akkor az, látni kell, hogy az ECR-nek az álláspontja nem tér el a többiétől. Úgyhogy hozzászólásom sokkal rövidebb is lehet, hiszen Szofénet Feldasszony elmondta mindazt, ami az, az én legfontosabb megjegyzésem legyen lett volna. Sven Giegold is Elmondta már azt, amit terveztem. Mégis hangsúlyozni szeretnék néhány dolgot. A legelső az, hogy ne uralkodjon el rajtunk az a gondolat, hogy a piacon, a pénzpiacon mindenki csalni akar, mindenki pénzt akar mosni. A jelenlegi gazdasági helyzetben azt javasoljuk, hogy egy olyan jogszabályt készítsünk elő, amely figyelembe venne valami olyasmit, amit én úgy neveznék, hogy hadd menjenek a dolgok a maguk útján. Hogy valamilyen káros jogszabály szülessen, amely szükségtelen. Az új jogszabály helyett sokkal jobb lenne, hogyha figyelő szemünket arra vetnénk, hogy a jelenlegi jogszabály, a hatályos jogszabály alkalmazásra kerül-e, tiszteletben tartják-e. Ez volt az első dolog. A második, ahogy Karen Zsura bevezetőjében is elmondta, a globális GDP 5%-a az IMF számítása szerint folyamat ö, riasztó szám. De igaz ez? Becsüljünk. Számoljunk. Kapjunk több információt, amire a jelenlegi folyamatban szükségünk van a nemzeti cégjegyzékek, regiszterek. A pénzmosás elleni harcban az információ alapvető fontosságú. A nemzeti jegyzékek szerepe, a jegyzékek nyitottsága, a kötelező tájékoztatás határon átnyúló tevékenységekre vonatkozóan még téma lesz. De nagyon örülök annak, hogy még Kárencs úr is elismerte azt, hogy az átmeneti jegyzékek nem oldják meg a problémát. Nos, az új technológia az, amiről végül beszélni szeretnék. A 21. században vagyunk, ugye? és ismerjük el, hogy az új technológiákat szívesen fogadjuk. Minél harmonizáltabb, minél inkább jogszabályokkal körbevett folyamat, annál több új technológiát látunk majd, amelyek megkerülik a jogszabályi korlátokat. Szóval ez néhány megjegyzés volt, alapvetően egyetértünk. Köszönöm. Elvileg még van négy percünk Jörgen Plütének. Köszönöm szépen. Én is rövid leszek, annyi minden elhangzott már, úgyhogy én inkább egy másik szempontra szeretnék összpontosítani. A legmesszebb menőkig egyetértünk azzal, hogy a pénzmosás és az adócsalás amennyire csak lehet, tilalom alá kell, hogy kerüljön. Másrészt pedig bizonyos fajta arányosságra mégiscsak szükség van. Újra meg újra érkeznek panaszok a fogyasztóktól, hogy a bankok a pénzmosásra vonatkozó szabályozást eh, a a számlákra vonatkozó információ nem kiadására használják fel. Nos, ez mind úgy gondolom egy új lehetőséget ad arra, hogy a bankok valami olyasmit csináljanak, amit mi nem akartunk. A fogyasztószövetségek újra meg újra jelzik, például Nagy-Britániából, hogy a bankok ragaszkodnak ahhoz, hogy akinek bank, aki bankszámlát akar nyitni, az brit lakhelyen rendelkezzen. Ez problematika. Megnéztük az, in, az indokait, és láttuk, hogy a pénzmosás elleni intézkedések alkalmazásánál európai szintű alkalmazásra kell figyelni, egyébként egyszerűen a belső piacot ássuk alá a belső piacban, piacon olyan megjegyz, szabályozások ne jelenjenek meg, amelyek korlátokat tartanak fel, olyan korlátokat, amiket nem is akarunk. Másrészt pedig arra is figyelni kell, és ez is a fogyasztókkal kapcsolatos, hogy Franciaországban például visszaélésekkel kapcsolatos esetek is voltak, amikor bankok a pénzmosás elkerülésére hivatkozva olyan adatokat gyűjtöttek be, amit a reklámozásra használtak aztán az ügyfeleknél. Én ezt nem láttam, csak hallottam. Ez is egy nagyon önkényes módja a pénzmosás elleni szabályok alkalmazásának. Úgyhogy figyelnünk kell arra, hogy ezek a szabályok ilyen jellegű visszaéléseket ne tegyenek lehetővé, és az arányosság is megmaradjon. Ezt szerettem volna csak elmondani, és talán záró megjegyzésként elmondanám, hogy a, a szabadkereskedelmi megállapodások kérdésénél mindig felmerül ez a probléma. Talán a pénzmosás elleni harc keretében észszerű lenne a szabadkereskedelmi megállapodásokba ezeket a szabályozásokat felvenni. A Peruval való például igenis olyan megállapodás, ahol el kell gondolkoznunk, hogy hogyan lehet elkerülni a pénzmosás, másrészt pedig a világ egyéb részeivel való tehát itt belül megpróbáljuk az Európai Unió szabályokkal elkerülni a pénzmosást, viszont a világ egyéb részeivel való kereskedelmi kapcsolatainkban pedig tárva nyitva hagyjuk ennek a lehetőségét. Nagyon érdekes vita volt. Köszönöm. Mindenki elmondta, hogy mire van szüksége. Nos, Judith Sargentini, és aztán már itt is van a következő témánknak az ideje. A bizottság is szeretett volna azonban még szót kérni, és akkor nem marad idő az előadónak. Ez így jó? Elfogadják? Jó. Akkor Judit és a bizottság. Köszönöm. Elnök mondja, ez a megjegyzés, hogy, hogy a számla megnyitáshoz mekkora papírmunka kell valóban a kulcsa ennek a vitának. Most, hogy úgy gondoljuk, hogy a LIVE és az ECON közös hatáskörrel az 51-es cikk hatája alatt foglalkozhat a kérdéssel, úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz, hogy a pénzmosás elleni irányelvről is tárgyalunk. Itt az ideje annak, hogy lássuk, hogy az Ekon szakbizottság adó bűncselekményekkel kapcsolatban is lép, lép, lép, és fontos, hogy lépjen. A 28 tagállam adó bűncselekmény definíciója nem hatékony, nem harmonizált. Van-e vajon megfelelő lehetőségünk, jogszabályunk arra, hogy fellépjünk az adó bűncselekményekkel szemben. Attól tartok, hogy nem tudjuk még ezt tisztázni, nem tudjuk azt tisztázni, hogy mi az adó bűncselekmény, bűncselekménye egyáltalán, hiszen vannak olyan országok, nem is kevesen, ahol az adó be nem fizetése nem bűncselekmény, hanem egyfajta közigazgatási kihágás. És az, míg ez így van, addig semmire nem fogunk jutni. Talán meg tudjuk-e határozni az adó csalás és az adó bűncselekmény közti különbség. Ez az adó csalást már definiáltuk, az adó bűncselekményt még, még nem. A tagállamok adó bűncselekményre vonatkozó követelményei ugyan már megvannak, de azért az adó elkerüléssel kapcsolatos automatizmust az adó bűncselekményeknél is alkalmazni kell. Ez a megoldás. Így lehetne az adó bűncselekményeknek meghatározni a jellegét. Úgy gondolom az is fontos, hogy fontos éppen ezért, hogy az árnyék előadók ezt az elemet is megvizsgálják. Aztán a kockázatok, és ki határozza meg a kockázatot? Mi a kockázat? az EBA, az EAOPE, e, az ESMA és az Europol ebben az irányában mind megjelenik, mint olyan intézmény, amely meghatározhatja, hogy mi a kockázat, és mit kell az egyes országoknak keresni akkor, amikor pénzmosókat keres. De ki ellenőrzi az EBA-t, az ESMA-t és különösen az Europolt? a bűncselekmény elleni harcunkat olyan információra építjük, amit nem tudunk ellenőrizni. Akkor parlamenti képviselőként, a nép képviselőjeként hogyan tudhatjuk, hogy valóban a megfelelő dolgot tesszük-e. Ahogy Inet Feldasszony és más árnyék előadók is említették az adatvédelem és pénzmosás kérdését, én is úgy gondolom, hogy a mi feladatunk az az, hogy hatékony eszközé alakítsunk mindezt a bűncselekmény, mint adóbűncselekmény, pénzmosás elleni harcban, és ugyanakkor adatvédelmet is biztosítsunk. De az Európai Adatvédelmi Felügyelet e héten azt mondta, hogy mindez nem felel meg az adatvédelemnek, és ha ez így van, akkor a bank vagy más pénzügyi intézmények, amelyek minden jogszabálynak meg kell, hogy feleljenek, nem tudják, hogy mire figyeljenek. A pénzmosás, vagy pedig az adatvédelem rendelkezések. Úgy látom, hogy az ekon módosításain ezt a problémát nem vetik fel. És mivel az én tagállamom például nem jogosult arra, hogy olyan információval foglalkozzon, amelyet a rendőrség gyűjt be, vannak olyan országok, ahol az adóhatóság ezt megteheti, addig, tehát amíg ilyen eltérő helyzetek vannak, addig ne próbáljuk az adatvédelem kérdését elkerülni mert egyszerűen csak egyik bírósági eset adódik a másik után, és a pénzmosás a vonatkozó jogszabály nem lesz hatékony, végül pedig elnök asszony, és ezzel fejezem be. Hogyan fogjuk mindezt hatékonyan elvégezni akkor, hogyha 28 különböző rendszer van? És a 28 különböző tagállam 28 különböző rendszerében minden egyes intézmény, minden egyes bank, minden egyes fogadóiroda saját felfogása szerint értelmezi azt, hogy mi a kockázat. És hogyha egy kockázat az egyik országban kockázat, a másokban nem, akkor hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy kezeljük a határon átnyúló adóelkerülést és pénzmosást. Tudom, hogy ez nem kielégítő ez a jelenlegi tervezet, és azon kell dolgoznunk, hogy az legyen. És a legeslegutolsó megjegyzésem az következő elnök asszony. Sajnálom. Nem szeretem a szarkasztikus megjegyzéseket, de mindig is megkapom a zöldektől, úgyhogy én most nem mondom, kérem folytassa. A kockázat alapú megközelítés. Mindenki ebben az ágazatban azt mondja, hogy a kockázat alapú megközelítés az hatékonyabb, mint a szabály alapú. Hajlandó vagyok hinni ebben, de aztán tudnunk kell, hogy ki vizsgálja meg a kockázatokat, és azt is szeretném tudni, hogy még a kockázat alapú megközelítés is lehet téves, nem lehet szabályok nélkül dolgozni. Tudni kell, hogy hol van a szabály, mi a szabály, mekkora a maximális érték, milyen, milyen a számlanyítás számlazárásnak a, a, a, az előírása. A kockázat alapú megközelítés az a profilírozás, de nagyon óvatosnak kell ennél lennünk az adatvédelemben. Köszönöm. Jó, akkor most a bizottságra már sajnos nem maradt időnk, mert a miniszter úr már itt vár. Na jó, azért még két percet kap a bizottság, és utána muszáj kikapcsolnom a mikrofontjukat. a Libe előadója sajnos elvette az önök idejét. Köszönöm, elnök asszony, megpróbálok majd nagyon világos lenni és rövid. Mindjárt az első pontra visszatérnék. A pénzmosással kapcsolatban ez az egész bizonyítékokon való alapulás és a nemzetközi standardokhoz való viszonyulás és megfelelés ezeknek nagyon nehéz terület. Nagyon nehéz ennek a hatását felbecsülni, és a hatékonyságát az egész rendszernek. Úgyhogy ezt az egész kérdést igazából csak onnan tudjuk megközelíteni, hogy mi történne, hogyha ez a rendszer nem lenne. És úgy gondoljuk, hogy más oldalról olyan szabályokat hoztunk, amelyek az arányosság szempontjait figyelembe véve megpróbálnak megbizonyosodni arról, hogy nem minden üzleti vállalkozást sújtunk egyformán, de nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy nem lesz minden vállalkozás képes ezeknek a szabályoknak megfelelni. Az irányelvvel kapcsolatban, illetve a nyilvántartásokkal, az üzleti nyilvántartásokkal kapcsolatban nem vagyunk teljesen ellentétes véleményen. Az információ forrása azonban nagyon fontos, és az, hogy a lehető legpontosabb információt kapjuk a lehető leggyorsabban. Szerintünk ez a megfelelő megközelítés. A szerencsejáték elgazattal kapcsolatban pedig kockázat alapú megközelítést alkalmazunk, az összes ágazatra vonatkozóak egyébként. Ez vonatkozik a szerencsejátékokra is. A definíció elég széles, de lehetővé teszi rugalmassága által azt, hogy a különböző szerencsejátékokat különböző kockázati besorolásuk alapján különbözőképpen ítéljük meg. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy nagyon széles körben teszteljük a hatékonyságot, a az FATF, az a pénzügyi akció munkacsoport révén. Most ez a negyedik értékelését készíti, amely sokkal inkább fog összfontosítani a hatékonyságra. Az adatvédelem kapcsán tudatosan azt választottuk, hogy korlátozzuk a szabályok számát az adatvédelemre vonatkozólag az irányelven belül. A az irányelvben a pénzmosás elleni küzdelem nyilván az adatvédelmi szabályok által meghatározott kereteken belül marad. Folyamatosan konzultálunk az igazságügyi főigazgatóságbeli kollégáinkkal és az adatvédelmi felügyelővel. Nagyon röviden még elnök asszony, amit az előadók mondtak, hogy szeretnék látni a kockázatalapú megközelítést ebben a rendeletben is – ezt megértjük. Értjük azt, hogy ezzel kapcsolatban nem teljesen tiszta a szöveg. Más oldalról szeretnénk felhívni figyelmet arra is, hogy jelentős munkát végeztünk az első rendelet óta az Európai Bank Felügyeleti Bizottságban, ami most már bankhatósága alakult, hogy legyenek iránymutatásaink, és nagyon hasznos lenne ezekre az iránymutatásokra utalni. A közvetítők szerepe akik ugye mások, mint a pénzforgalmi szolgáltatók, nagyon alaposan meg fogjuk vizsgálni az erre vonatkozó javaslataikat. És végül, hogy az európai rendszer, az Európán belüli rendszer nehezebben nyomon követhető-e, hát ezt nem gondoljuk, hogy így lenne. Az európai euró fizetési térség, a SEPA szerintünk jó lehetőségeket nyújt arra, hogy a tagállamok és a pénzügyi ágazat segítségével a nemzetközi és európai szinten meghatározott szabályoknak megfeleljünk. Elnök, köszönöm szépen. Ez négy perc, de sikerült végre befejezni. Hát most nem tudom elmondani, hogy hogy fogunk eljárni a következő napirendi pontban, illetve hogy ezen napirendi pontok meg napirendi pont befejezésével kapcsolatban. Valamikor lesz a módosítóknak benyújtási határideje, most valamelyik hónap 18-a, július? Jó, hát ez nagyon érdekes. Tehát akkor a módosítókat július 18-áig nyújtsák be. Ha csak nem kapnak ezzel ellentétes információt. Köszönöm szépen! és akkor lép, közel, tovább lépünk a következő napi rendi pontra, a gazdasági párbeszéd és eszmecsere Szlovénia pénzügyminiszterével. Most nem olvasom fel a, amit itt előre lejegyzeteltünk, és üdvözlöm egyébként a szlovén pénzügyminisztert egy rövid eszmecserére a gazdasági párbeszéd keretében. Egy megjegyzésem van még. Szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy a párbeszéd keretében ma Szlovéniával tárgyalunk, és egy néhány héttel ezelőtt küldtem más tagállamoknak is meghívókat, hogy vegyenek részt a gazdasági párbeszéden. Franciaország, Spanyolország, Portugália, Málta és Luxemburg lennének azok, akiket ez érint, és várom, hogy visszajelezzenek ezek az államok és önöket tájékoztatni fog annyi időben. Luxemburg, Spanyolország, Málta és Franciaország esetében a kapcsolatokat már ápoljuk, de Portugália még nem küldött választ sem, a többieknél még a visszaigazolás hiányzik, tehát azt gondolom, ott komoly változások vannak, például a miniszter is változik, és ezért elhúzódhat ez a dolog, és most a tagállamokat szólítom meg, akik szívesen eljönnének egy ilyen párbeszédre ide a szakbizottságba, és itt akkor megvitathatjuk a szakpolitikai lépéseiket. Most pedig megadom a szót a miniszternek. 10 perc, miniszter úr, jó? Ha meg tudja oldani ezt követően pedig az ön bevezetőjét követően a szokásos kérdés válasz forduló következik, tehát 5 perc keretében és remélem, hogy ezt nem veszik teljesen igénybe a kérdéseikkel. A képviselők, köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, hogy meghívtak ide, és örülök, hogy érdeklődnek az országunk, az országunk gazdasági politikája iránt. Úgy gondoltam, hogy ezt a bevezetőt megtartom három pontból kiindulva, alapvetően a jelenlegi gazdasági helyzetről beszélek, aztán bemutatnám, hogy milyen tevékenységet folytatunk. Ezt a, ezt a második pilléről szeretnék beszélni, a rövidtávú prioritásokról, amelyeken éppen most dolgozunk. Vegyük akkor két dolgot. Hát a gazdasági helyzet Szlovéniában az a helyzet, hogy öt év lassú, bizonytalan növekedés után, sőt nem is mindig volt növekedés, a gazdaság recesszióról is beszélhetünk időközben, tehát gyorsan kell cselekednünk. Nem túl magas az eladódottságunk, az 55%-ot tesz ki a GDP-hez képest, de azt látni kell az elmúlt években nagyon gyorsan növekedett és azt is láttuk, hogy a termelékenységünk is stagnál, tehát nem növekedik, éppen ezért itt a válság után kigazításokra van szükség. Szlovéniának azonban stabilak a gazdasági bázisai, hogyha háztartásokat vesszük, a legkevésbé adósodtak el az EU-n belül a háztartásaink, és az állam eladósodottsága sem éri el az EU átlagot. Másrészt viszont komoly egyensúlytalanság alakult ki a vállalati szektorban, igen eladósodottak a társaságaink, és ez jelentkezik a bankok mérlegében is. Ez az egyik dolog, tehát amivel számolnunk kell, amikor gazdaságpolitikáról beszélünk. A második felvetés, amit nem titkolhatunk, az elmúlt öt évben nem sikerült hatékony politikát kialakítani, sőt intézményi ö, csapdák is kialakultak, ö, ezeket helyre kell tenni, gyorsan és megfelelő módon kell reagálnunk, hogy igazodjunk a gazdasági válság körülményeihez. Egy néhány lépést persze az elmúlt időszakban is tettünk, ilyen például a nyugdíjreform, aztán a munkaerőpiaci reform, aztán a fiskális konszolidáció is megkezdődött már annak érdekében, hogy helyre hozzuk a dolgainkat, de még nem teljes mértékben sikerült ezt kibontakoztatni három pillérről beszélhetünk a gazdaságpolitikánkon belül az első pillér, hogyan tudjuk a döntéshozatali folyamatot megváltoztatni. Mi azt mondtuk, hogy a jogalkotói oldalon is dolgozunk, tehát ez, ugyanis a népszavazások számos döntést megakadályoztak az elmúlt időszakban, vagy nagyon komolyan megváltoztatták a jogalkotást. Időközben az alkotmányban megemeltük azt a küszöböt, ami alapján népszavazást lehet tartani, vagyis a jogalkotás azért simábban megy át, hogyha reformokra van szükség. Aztán a szavazásrendszerén rendszerén is változtatni kell Szlovéniában. Különböző pártok vannak nagyon nagy számban, nagy koalíciós kormányokat kell ezért alkotni, létrehozni, és ez instabilá teszi a kormányzást. Ezért folyamatosabb gazdaságpolitikára lenne szükség, ehhez viszont egy stabilabb parlamentre is szükség van. A harmadik pillér vagy elem a vállalatirányítás témája. A vállalatirányítás nem éppen kiváló Szlovéniában, sőt ellenkezőleg éppen ezért itt komoly változtatásra van szükség, tehát az a döntéshozatalban a három pillér szorosan összefügg egymással, és párhuzamosan kell haladni ezekben. A második pillér a gazdaságpolitikában az az, hogy rövid távon hogyan tudjuk fellendíteni a gazdaságot. Azt látjuk, hogy öt év válság után erősíteni kell a növekedést egyrészt, másrészt viszont a fiskális konszolidációt is folytatni kell. Erről még a későbbiekben röviden beszélek. A második pillér az a pillér, amelyel elsősorban foglalkozunk nagyon rövid távon, mert tudjuk, hogy gyorsan, hatékonyan kell itt lépnünk annak érdekében, hogy hosszabb távú és középtávú gondolataink is legyenek. nem tudunk hosszabb távon lépni, hogyha a rövid távú lépéseket nem tesszük meg először. Az első pillér a fenntartható növekedés. Hosszú távon hogyan tudjuk versenyképesíteni a gazdaságunkat, hogyan tudunk megfelelő feltételeket biztosítani a fenntartható növekedéshez. Aztán szükség van egy megfelelő jogrendszer, egy hatékony jogrendszer. Többet kell lépnünk a munkaerőpiacon az állami szektort górcső alá kell vennünk, és lépnünk kell, aztán az egészségügyben és a környezetvédelemben is lépnünk kell. A, a második pillérben kijelöltünk bizonyos gazdasági prioritásokat. Az első a növekedés erősítése, és ennek érdekében a bankok mérlegét helyre kell tenni. Azt látjuk, hogy a bankjaink lassítják a lehetőségeiket, hogy a finanszírozást nem biztosítanak, nem juttatnak pénzt a társaságoknak, a vállalatoknak, a vállalatokat és a szektort is meg kell újítani, a bankoknak, a vállalatoknak jobb együttműködésre van szükségük, és rövid távon a növekedést kell erősíteni, ehhez viszont szükség van a irányítás javítására is. Létrehoztunk egyébként egy úgynevezett bed banket is, ahol a rossz hiteleket helyezzük el, ez már működik is egyébként. Ez egy nagyon rövid távú lépés, tehát mm, előkészítjük azt a jogot, és az Európai Unióval dolgoztunk ebben együtt, a Szlovén Nemzeti Bankkal és másokkal is. Megválasztottuk a társaság vezetőit, ügyvezetőit, olyanok, akik nemzetközi tapasztalatokkal bírnak, nemzetközi szakértőnek számítanak, és most ott tartunk, hogy megkezdhetjük a pénzátutalást a bad bankbe, a rossz bankba. Aztán persze természetesen stressztesztekre is szükség van a bankok esetében, meg kell vizsgálni a, az eszközeiket, és az európai intézményeket is meghívjuk, hogy ezt ítéljék meg, hogyan történik a privatizáció is párhuzamosan halad. Egy első listát készítettünk olyan társaságokról, amelyek lehetőség, amelyeket privatizálni lehet. 15 cégről van szó, ez most éppen a parlament előtt van ez a lista, nekik kell elfogadniuk ezt a privatizáció érdekében van erre szükség természetesen. Néhány hónappal ezelőtt kezdtek ezt előkészíteni. Egyébként két héttel ezelőtt elfogadta a parlamentalistát. Most ott tartunk, hogy elkezdjük végrehajtani a döntést. Dolgozunk egyébként azon is, hogy megváltoztassuk a szlovén állami holdingra vonatkozó szabályozást, ez a megmaradó, hosszú távon megmaradó állami vállalatokkal foglalkozik, és egyetértettünk abban, hogy ősszel találkozunk, és megbeszéljük, hogy mely cégeket privatizáljuk véglegesen, és melyek maradnak állami tulajdonban a második gazdasági prioritás az a fiskális konszolidáció. A fiskális konszolidáció esetében úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a deficit csökkentését, a hiány csökkentését. Szlovánia természetesen egy kis gazdaság, nyitott gazdaság, számára a versenyképesség alapvető fontosságú, hogyha hosszú távon fenntarthatók akarunk maradni, ami azt jelenti, hogy a kiadási oldalon kell inkább lépéseket tennünk, ami azt jelenti, egy milliárd eurós összegben hajtunk végre kiigazításokat, kétharmaduk a kiadási oldalon jelentkezik, és egyharmaduk a bevételi oldalon. Ezeknek egy részét idén vagy a jövő elején hajtjuk végre. Nagyon fontos, hogy beindítsuk ezeket, el kell fogadni ezeket a döntéseket, függetlenül attól, hogy idén vagy jövőre fejtik ki a hatásokat, hiszen egyértelműen meg akarjuk teremteni a lehetőségét a fiskális konszolidációnak. Aztán van egy további célunk is a fiskális konszolidáció oldalán ez az államadóság. Mint mondtam, az 55%-kal nincs túl sok adósságunk a GDP-hez viszonyítva. Tudjuk, hogy a szerkezetváltáshoz a bankok mélegenek helyre hozatala érdekében némileg növekedhet az állam eladósodottsága, de utána ezt csökkenteni kell, ezért is van szükség például a privatizációra, hogy e, ez, haladni tudjunk az úton. Ennyit szerettem volna bevezetőképpen elmondani, bevezetésképpen elmondani. Köszönöm szépen. Most pedig a néppárt nevében Jean-Paul Gozos következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm, miniszter úr, ezen az ülésem. A nagy pillanatok óta nem annyira, a nagy teremben elhangzott beszéd óta nem olyan rossz a hangulat. Nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit több pontos dolgot is mondott volna, bár az általánosságok nagyon meggyőzőek voltak. Azok az elemek, amelyeket a bankok helyzetéről mondott, arról, hogy hogyan próbálják megmenteni a nehézséggel küzdő bankokat, illetve az eladózott, eladósodottsággal kapcsolatban. Igazából nem éreztem, hogy nagyon pontosan fogalmazott volna. Szeretném, hogyha meggyőzőbb lenne, amit mond, és meggyőzőbb lenne az, ahogy a adósodottság, illetve a bankok nehézségének a helyzetét kezelnék. Köszönöm szépen a kérdését. Ami a bankokat illeti, illetve a bankokra vonatkozó programot, ez gazdasági programunk középpontjában áll. Elsődleges ambíciónk az volt, hogy a tisztas, tisztogatást a lehető leggyorsabban elvégezzük. Ezzel kapcsolatban már az elmúlt év óta, elmúlt év szeptember óta, augusztusa óta rengeteg munkát végeztünk, az előző kormány már megkezdte a munkát. Egy oldalról az állam által 100%-ban tulajdonolt bank intézményét állítottuk fel, ami egy oldalról a bankok újra feltőkésítésében tud szerepet játszani, más oldalról eszközöket tud vásárolni a bankoktól az általuk kibocsátott és az állam által garantált kötvényekért cserébe. Felállítottuk a teljes jogi keretet, amire szükség volt, és hát voltak komoly problémák, amelyekkel már a kormány, az előző kormány is megpróbált, amelyre megpróbált megoldást találni, és volt ezzel kapcsolatban bírósági határozat, népszavazás, de még mindig sok változtatásra van szükség, még ezen a törvényen belül is. Három dologra mutatnék rá konkrétan. Az első, a A Bad Bank ugye 100%-ig az állam tulajdonában van, tehát ezen intézménynek a fennállása, hogyha már egy kicsit hosszabb múltra tekint vissza, akkor akár a tulajdonosi struktúrán is tudunk változtatni. Az is fontos, hogy ebben a bad bankben az, áll, az állam részesedését csökkentjük. Látjuk, hogy Írországban, Spanyolországban az állam csak 49%-ot birtokol az eszköz menedzsment cégből. Hogyha a konszolidált államháztartási hiányt megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy egy kicsit azért már javul a helyzet. Aztán még egy dolog, amit a törvényben megváltoztathatunk, de nem sürgető, ez az, hogy a BMC-nek egy öt éves időtartama van a törvény szerint. Ez nagyon rövid határidő, hiszen az eladó pozícióját stresszes helyzetbe hozza. Az adófizetők pénze, amit ebbe a szerkezetbe beforgattak, így tehát veszélybe kerül. És amely az utolsó, a 10 százalék, tehát a BMC-nek eszközei 10 százalékát évente el kell adnia annak érdekében, hogy finanszírozni tudja a működését. A törvény tehát megvan, a kiegészítő jogszabályok is megvannak, működnek, az intézményi keret az vezetőséggel együtt megvan, megkezdtek a due diligence felmérésével a munkát, és ez és a további lépések is meg fognak történni, mihelyt az illetékes főigazgatóság megadja a zöld fényt, vagy a zöld utat ad nekünk. A DG Kont először meg kell, hogy adja az engedélyt, hiszen meg kell vizsgálniuk, hogy stressz esetében van-e olyan eleme az államsegélynek, ami hatása lehet a bankok újrafeltőkésítésére. Az újrafeltőkésítés jelen pillanatban csak az állam részéről érkezhet a figyelembe véve a piaci helyzetet, tehát ez is állami támogatásnak minősül, és ezért a megfelelő eljárásokat előbb fel kell állítanunk. Most így gondolkozunk. Az eredeti tervünk az, az volt, hogy az eszközöket majd a nyár folyamán átcsoportosítjuk annak érdekében, hogy az első csomagot június vége elől meg tudjuk kezdeni, és az elszámolási folyamatot a nyár végéig, a következő iskola év kezdetéig el tudjuk végezni, és akkor tiszta lappal induljanak a bankok, és mi tovább léphessünk a következő pillérre. Túl hosszú voltam, igaz? Hát nem baj, mondja az elnök asszony. Egy kicsivel hosszabb az nem probléma. Jöhet a következő kérdés Mojkák Levá részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! Miniszter úr, először is hadd üdvözöljem itt szlovén nyelven. Üdvözlöm szakbizottságunkban. Nagyon gyorsan reagált a meghívásunkra. Csak néhány nappal ezelőtt ünnepeltek kormányunk a századik születés napját, tehát fennállásának századik napját. Ez azt mutatja, hogy nagyon komolyan veszik a munkájukat, az, hogy ön most itt van, és üdvözlöm ezt. Az Európai Bizottság egy mechanizmusról szóló jelentést nyújtott be, amely kimondta, hogy Szlovénia két ország közül az egyik, ahol mélyre ható felülvizsgálatra lenne szükség. Az én személyes véleményem szerint a makrogazdasági mutatók azt mutatják, hogy a mutatókat esetében csak kétszer léptük túl a határértéket. Jó, az Európai Bizottság azt mondta, hogy minket is alaposabb vizsgálatnak kell alávetni, hát jó. A makrogazdasági mutatók és egyensúlyhiányok olyan dolgok, amelyeket önök nagyon komolyan vettek ezért szeretném, hogyha ön is reagálna a bizottság jelentésére. Jean-Paul Gozes említette a Bad Banket. Ezzel kapcsolatban lenne még egy kérdésem. Szlovéniában már egy éve folyik a vita, vagy régebb óta is erről a kérdéskörről. A jogi definícióval kapcsolatban mindig problémák vannak. A bizottság a jog alappal kapcsolatban mindig problémázik. A kérdésem a következő. Sikerült-e megállapodásra jutni az, egy, az Európai Bizottsággal, hogy a Bad Bank jogi kerete megállapításra kerüljön, és az eszközök átcsoportosítása megkezdődhessen? Gondolja-e, hogy további intézkedésekre van szüksége területen? Mit gondol tehát például az átcsoportosítás, az árakkal, stb. kapcsolatban? Köszönöm szépen a kérdést! Először talán az egyensúly hiányokról beszélnék. Az eredménytáblán a makrogazdasági öm, egyensúly hiányok eredménytábláján több dolog is arra mutat, hogy ö, ha egyensúly hiány van. És Szlovénia csak két kritérium esetében mutatott eltérést. Volt egy ország, ahol egy egyensúlyhiány volt, 5-6 ország kettő egyensúlyhiányjal nézett szembe, és még van egy sor ország, ahol még több egyensúlyhiányt tapasztaltak. Ezért a következtetésben szerepel az, hogy van egyensúlyhiány. És a vállalati ágazatban elismerem, hogy ez van is, eladósodott ez az ágazat, és ezt a problémát rövid távon meg kell oldani annak érdekében, hogy normálisan működő gazdaságunk legyen. Úgy gondolom, hogy a legjobb előre vezető út az, hogyha szembenézünk azzal a tényel, hogy van ilyen egyensúlyhiány, és meg kell oldanunk annak érdekében, hogy tovább léphessünk és elkezdhessünk dolgozni a hosszabb távú növekedési és fenntarthatósági kérdéseken ezek nem ennek az évnek a fő témái lesznek, hanem a következő évekre való előre gondolkodásunk része. Na már most, ha a Bad Bank ügyre visszatérhetek, és a jogi keretre. A jogi keret szerintem a helyes. Nem hallottam megjegyzést azzal kapcsolatban, hogy nem lenne ez a megfelelő. Amiről azonban még az LKB-val és a bizottsággal folytatjuk a tárgyalásokat, ez az eszközök minősége a stresszteszt előtt. Az eredeti gondolat az volt, hogy egy gyors felülvizsgálatra van szükség, hogy um, mielőtt visszatérnek az eszközök, visszakerülnek a bankok mérlegébe. Ezelőtt megvizsgáljuk, hogy milyen minőségűek ezek az eszközök. Most viszont azonban megfordult a folyamat, és először az, a, az eszközök minőségét vizsgáljuk, és csak utána következik az elszámolás. Hogyha veszítünk ezzel, akkor egy negyednyi növekedést veszítünk maximum, de ezt vissza tudjuk nyerni a későbbiekben. Az eszköz minőség felülvizsgálat, illetve az az eljárás átláthatósága szerintem fontosabb, mint a gyors lépésre való igény. És azt hiszem, hogy ebben meg is tudtunk nagyjából egyezni. Ami pedig az eszközök transferének a próbáját illeti, arra a következtetésre jutottunk, hogy egy ilyen tesztet fogunk végrehajtani, hogy lássuk azt, hogy minden eljárás a bedbanket illetően működőképes és jól működik. Hogyha valamilyen hiba van, azt még ki tudjuk igazítani akkor, amikor jön az eszközök jelentős része. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Ada és Wolf Klint. Very much. Uh, you try to... Köszönöm szépen A helyzetet Szlovéniában igen pozitívan próbálta beállítani, pedig én úgy látom, hogy abszolút kritikus, sőt bizonyos esetekben riasztó is. Akkor, amikor megtudtam például, hogy privatizálni kezdik azokat a cégeket, amelyek még állami tulajdonban vannak, és hogy ezt most teszik meg, akkor ez nekem azt jelentette, hogy 20 évet elvesztegettek. A balti államok a privatizációt közvetlenül a függetlenségük elnyerését után elindították. Kérdezem, hogy miért nem kezdtek hamarabb hozzá. És az a tény, hogy viszonylag kis számban most elkezdik, szintén nem nagyon ösztönző vagy bátorító. Ez az első dolog. A kettes, hogy valóban lehetőség van arra, hogy újra tőkésítsük a bankokat. Végig gondolták-e, hogy az, az ESML keresztül ha megvalósítható, ezt megtegyék, és hogyha nem, akkor miért nem teszik ezt. Végül pedig ahhoz, hogy valóban minden bajból ki tudjanak lábalni, ahhoz egy olyan légkört kell kialakítani, amely a lehetséges befektetők számára is vonzó. A közvetlen külföldi befektetésekről beszélt, a gyors, átlátható döntési folyamatokra amelyek tisztességesek és igazságosak, és arról, hogy nincsen szükségtelen bürokrácia. Úgy tűnik, hogy még mindig túl sokan dolgoznak a közférában azonban, és nem vagyok biztos abban, hogy ezzel foglalkoznak komolyan ezzel a kérdéssel. Köszönöm a kérdését az elmúlt húsz évre kérdez rá, hát én csak négy hónapja vagyok hivatalban. Ez nem személyes kérdés, nem, hanem a kormány, a szlovén kormány tagjának feltett kérdésem ez. Um, so the question why now, why in so small number? Uh, when we look at... Hogy miért csak ilyen kevesen, keveset privatizáltunk? Nos, pragmatikusan próbáltunk eljárni. És a szövetkezesítést már gyakrabban próbáltuk Szlovéniában. Gyakran tárgyaltunk róla, gyakran fog, többször hozzáfogtunk már, de mindig nagyon kicsi számban sikerült. Tehát az volt a választás, hogy vagy elindítunk a privatizációról egy nagy vitát minden vállalatot felsorolva, de hát nem lehet mindent bevenni. Ez volt az egyik lehetőség, a másik pedig, hogy nagyon hosszú vitát indítunk el, amely nem illett volna a döntéshozatali eljárásba. Pragmatikusak próbáltunk eljárni, öt céget kiválasztani, jó, hát öt volt, nem tizenöt. ezt akartuk piacra dobni. A listát úgy állítottuk össze, hogy legyen benne némi racionalitás. Azt mondtuk, hogy akkor vigyük ezt piacra, próbáljuk meg ezt megoldani, és hogyha van fogadókészség ezen a területen, akkor csináljuk meg gyorsan. És ez az egész folyamatot valóban az adófizetők értékének maximalizálásával próbáljuk megoldani. Adjuk el, nem de nem úgy, hogy csak bármi áron, hanem a bevételt maximalizáljuk. Tehát nagyjából ez a magyarázat. Megállapodtunk abban is, és a parlamentnek ígéretet is tettem erről, hogy a vállalatok teljes listájával fogjuk ezt a stratégiát majd megvalósítani, hogy megfelelő vita is legyen a stratégiáról, hogy mi az, ami stratégiailag megfogadható, A harmadik eh, negyedév vége előtt fogjuk az értékelést meghatározni. Az ISM-mel kapcsolatban, hát eh, erre vonatkozóan nem terveztünk semmit, szerettük volna rendbe tenni saját forrásokból azt az űrzavart, amit mi magunk okoztunk. Szlovénia kisország, tehát megengedheti magának ezt. Szerintem ez észszerű megközelítés nem csak magunk felé, hanem az európai partnereink felé is, nem az ő pénzüket akartuk arra felhasználni, hogy valami olyasmit tegyünk rendbe, amit mi okoztunk, mi rontottunk el. Nos, a lehetséges befektetők légköre. Nos, a nyitottság az első lépés. Úgy gondolom, nagyon sok mindent tettünk már korábban. Olyasmit, amit talán nem annyira látható, de mégis a légkör az adminisztratív korlátok szempontjából nem tekinthető problematikusnak. Jó ö, volt fejlődés is, de erre szükség is volt, fontos is volt. Nekem az volt, hogy a két prioritás legyen az, amit a legtöbb energiával összesítve elvégezünk. Köszönjük szépen! Továbbadom a szót. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött az Econ szakbizottságba. A kérdésem igazából két-három kérdés, de egyszerűek. Annak tükrében, hogy Szlovénia a, annak a 11 tagországnak az egyike, amelyek támogatják a pénzügyi tranzakciós adót az erősített együttműködés keretében, azt szeretném tudni, és ez az egyes számú kérdésem, hogy mekkora a pénzpiac Szlovéniában, a kettes kérdésem, mi a várt bevétel a tervezett pénzügyi tranzakciós adóból, a harmadik pedig, mivel nehézségekről beszél, és én tényleg nagyra értékelem azt, ahogy a szlovének meg akarják oldani a problémáikat Szlovénián belül, Nos, ennek tükrében véleménye szerint hova lehetne leginkább a pénzügyi tranzakciós adó bevételét a szlovén költségvetésben fel, tehát hol jobb a szlovén költségvetésben, az, európaiban felhasználni. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Nem tudom pontos számot mondani a szlovén piacról, de a piac viszonylag kicsi nem hiszem, hogy a bevétel is óriási lenne. Nem is számoltunk a, az állami háztartásban ezzel, mert annyira bizonytalan. A bank szolgáltatásokra van egy hasonló adó, és annak sem volt nagy tavaly a bevétele. Nem számítunk tehát arra, hogy ezzel oldjuk meg, de mégis látjuk a dolgok fejlődését. De, mint mondtam, még nagyon az elején vagyunk, és nincsen további adatom. Jó, a zöldek nevében, nem tudom, Filip? Igen, én következek. Köszönöm, hogy eljött, és azt szeretném mondani a kezdetén, mert még nem hangzott el. Úgy gondolom, hogy Szlovénia egy olyan ország, amely nem csak szép, hanem gazdasági szempontból nagyon sajátos, hiszen miután a vasfüggöny leomlott, sikerült önöknek sokkal jobban kikerülni ebből a nehéz időszakból, mint más kelet-közép-európai államoknak, önöknek az egyfőre jutott GDP-je magasabb volt, és sok hibát nem követtek el, amit mások elkövettek ebben a térségben. És az önök Human Development index -e magasabb, mint számos más kelet közép-európai országban, amire büszkék lehetnek, és azt gondolom ezt is el kell mondani. Vagyis óvatosnak kell lennünk, ha most azt mondjuk, hogy miért nem privatizáltak gyorsabban, stb. Ez az egyik oka ennek, hiszen prudensebb, megbízhatóbb politikát folytattak korábban, és Szlovénia éppen ezért jobban is gazdálkodott, és az ott élő emberek is jobban éltek, mint sokan mások. De azt hiszem, hogy túl messzire mentek ezzel. Egy kicsit, hogy úgy mondjam, ellustultak a, ahhoz képest, amit utóbb elértek, és egy kevésbé udvarias kérdést is feltennék. Mi a helyzet a nyugdíjreformmal? Tudom, hogy van egy gondjuk ezzel a számok szerint. Reformokat is alkalmaztak, de 2020 után mi lesz? És a pártrendszerre is szeretnék kitérni röviden ez egy nagyon sajátos pártrendszer. Mit tesznek ezzel, illetőleg a megújuló energiába történő beruházás, ami egy fontos cél természetesen, de igazából nem haladnak azzal, hogy ez növekedjen az energiafelhasználáson belül, és a zöld foglalkoztatással, a zöld növekedés területén hol tartanak, mit tesznek itt. Köszönöm szépen a kérdéseket. Hogyha a nyugdíjreforma kezdhetem, elmúlt évben volt nyugdíjreform nálunk, aminek voltak eredményei, de ezek csak részleges eredmények voltak. Újra kell foglalkoznunk a témával. Én azt gondolom, főleg akkor fogjuk ezt megtenni, ha a gazdasági tevékenységet úgy általában stabilizáltuk. Már elmondtam a három pillért az imént, hogy hogyan akarjuk áramvonalasítani a döntéshozatalt, aztán szerkezetváltási kérdések következnek, majd e aztán eh, először eh, a repülővel hasonlítom össze, el kell dönteni, hogy ki vezeti, aztán utána a magasságot, és utána, hogy hova akarunk eljutni. Tehát most eh, az energiánkat most arra foglalko, arra vetjük, hogy hogyan stabilizáljuk a magasságot, a sebességet, és akkor és a irányítást is folytatjuk, de természetesen ez egy fontos kérdés a jövőt tekintve. Azt gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell belátható időn belül, de először a stabilizáció következik a nyugdíj ügy előtt. Aztán a második kérdés volt a, a pártrendszer. Ez megint csak a második pillérhez tartozik. Ugye ide tartozik még a, a vállalatirányítás, mint téma, és a pártrendszer egy fontos dolog, hogyan tudjuk fellemelni a küszöböt, a bejutási küszöböt, hogy kevesebb pártunk legyen a parlamentben, meg természetesen a kormányon is annak érdekében, hogy a politikai stabilitást erősítsük Szlovéniában. Azt gondolom, hogy ezen dolgoznunk kell, pénzügyminiszterként is feladatunk van. Aztán a megújuló energiát tekintve a prioritásokat akarjuk kijelölni, hogyan tudjuk a költségvetést csökkenteni, és sajnos a beruházási területen is komoly csökkentések vannak, és vonatkozik ez a megújuló energiára is. Tehát igyekszünk jó egyensúlyt kialakítani ezen a területen, tehát van a fiskális megszorítás témája, másképp pedig az észszerű struktúra kialakítása. Köszönöm. Azt gondolom, hogy jó, fontos a fegyelem. Jörgen következik a GUE nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eljött, és hogy késznek mutatkozik a tárgyalásokra. Elnézést. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, megismétlem. Most vette fel a fejhallgatót. A tárgyalósi készséget is köszönöm. Két kérésem van az egyik az elnökség irányába mozdul el, ez Litvánia. Pillanatnyilag van egy dossziénk abban körszámlákhoz való hozzáférés, mint fontos téma, illetve a bank átutalások, bankdíjak átláthatóság. Ez egy nem túl nagy anyag, joganyag, de azért fontos, hogy a ciklus vége előtt el lehessen fogadni ezt a jogszabályt a tri- trilógusban is. A tanács elnökségéhez fordultunk, hogy ez kerüljön fel a prioritásokra. Most önhöz fordulok a kérdéssel, hogy ön el tudja -e képzelni, hogy sikerül ezt még elhelyezni itt. Aztán egy másik alapvetőbb kérdés, gazdasági, az Európai Unió gazdasági fejlődése merül itt fel, mindenek előtt a válságban lévő országokról beszélhetünk. Itt az elmúlt hónapokban, akár években is egyre inkább többet beszélünk arról, hogy növekedési ösztönzésre van szükség, a megtakarítás önmagában nem fogja megoldani a problémákat. Milyen gondolatai, ötletei vannak, hogyan lehet a növekedést elősegíteni a tagállamok szintjén, mindenek előtt a válságban lévő országokban? mert én is azt gondolom, csak megtakarításokkal nem fogjuk a válságot meghaladni. Tehát a növekedés egy nagyon fontos pont, de mindeddig az volt a benyomásom, hogy a tanácsban a növekedés aspektusát nem helyezték előtérbe, mint ahogyan például a parlamentben ezt már megtették. Uh, thank you for the two, uh, Köszönöm a két kérdést. Ha jól értettem -e a kérdést, a, tehát hogyan lehet e, bankot váltani, egy számlát váltani, és az átláthatósága a díjaknak, hát e, és hogy Szlovénia hogyan látja ezt. Mennyiben van ez napi renden? A második kérdés, hogy hogyan tudjuk visszavezetni a növekedésre a válságban lévő országokat, Mhm. a bankváltás kérdése, illetve a számlák átláthatósága. Itt a központi bank két év ezelőtt, ezelőtt Szlovi, Szlovániában lépéseket tett meg, megkönnyíti a bankváltást a fogyasztók számára. És hát tényleg ez viszonylag egyszerű most már, tehát elég egyszerűen el tudnak menni az egyik banktól egy másikhoz. Ez már megtörtént, tehát mint mondtam két éve nem látom ezt egy súlyos problémának pillanatnyilag Szlovéniában. A második pont az az, hogy milyen alternatívái vannak a fiskális megszorításoknak, mit lehet tenni. Szerintem ami nagyon fontos, és hát most a saját hazámról beszélek mindenek előtt, Szlovénia egy ö, ö, nyitott ország, ezért a versenyképesség nagyon fontos, és itt vannak különbségek, ez más, mint az euróövezet összessége. Ugye ez Szlovéniában 60-80 százalékát a fogyasztásnak importáljuk, és a termelésnek is 60-80 százalékát exportáljuk. Nagyon nyitott gazdaság vagyunk tehát, és észszerű, tehát ha a kiadásoknál tudunk spórolni, akkor attól versenyképesebbek lesznek az országok szerintem. És a kiadásoknál van erre lehetőség, mint mondtam, egy kis gazdaság, amely megfelelő környezetben dolgozik, akkor észszerű a fiskális megszorítás irányába elmenni. Most, ami konkrétan Szlovéniát illeti, különböző mm, politikákat lehet alkalmazni. Pillanatnyilag Szlovéniában az a helyzet, hogy vannak problémáink a bankszektorban. Látjuk, hogy a kamatok nagyon magasak a betéteknél is, meg a hiteleknél is. És, és ezért itt restriktíven kell fellépnünk. Tehát hogyha két dolgot összevetjük, tehát hogy fiskális területen, meg a bankoknál is mi a helyzet, a kettő együtt az a növekedést megnehezíti. Először a monetáris politikát kell könnyíteni, a mérlegeket egyértelművé kell tenni, meg kell tisztítani a rossz hitelektől, és likviditást kell biztosítani a gazdaságnak. És jól elérhetővé tesszük a pénzt, ugye könnyen hozzáférhetővé, és akkor tisztothatunk el azon, hogy a fiskális megszorításokat leépítsük egy kicsit. Nagyon fontos a gazdaságpolitika szempontjából, hogy mit tudunk tenni, és az országok mérete is számít. Ez nagyon különböző eredményekre vezet. Ezért a bankokat, először vissza kell vinni a bankokat a normál működésbe, és utána folytatni a fiskális megszorításokat. Most Alois Péter le. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm az előadását, és egy lehetőséget ad arra, hogy tárgyalhatunk a bankválságunk diagnózisa ismert az ön számára, hogy én képzelem. Itt eh, egyszerűen nem a szabályok szerint, eh, nem a szociális piacgazdaság szerint játszottunk, és nem az országunk érdekei szerint játszottunk. Túl nagy hiteleket adtak mindenféle garancia nélkül. Mit akarnak tenni, hogy megvédjék az adófizetők érdekeit? Hiszen nem ők tehetnek a válságról, de úgy tűnik, hogy a számlát ők állják Második pontban. Mi a helyzet a zöld fényjel a pénzek felszabadításánál, hogy a kifizetések megtörténhessenek? Más a helyzet Jubjanában, mint Brüsszelben. Jubjana azt mondja, hogy gyorsan akarjuk a kifizetéseket eszközölni, de Brüsszel világos számlákat akar lehetséges eh, az, hogy a szlovén kormány és Brüsszel nem értenek egyet azzal, hogy mi a helyzet a transzparenciával. A kérdés az, tehát ki miért felel, és ki kire vár. Köszönöm szépen a kérdést. Azt gondolom, hogy az elmúlt eh, kérdéseknél. Tehát az első kérdés, mit teszünk, hogy az adófizető pénzét megvédjük? Minden, amit teszünk, az az, hogy létrehozzuk a bad banket, a rossz bankot, és megfelelő árakat kell kialakítani, és után, és ez egy alapfeltétele, hogy megvédjük az adófizető pénzét. Egy világos, transzparens folyamatot alkalmazunk, és nemzetközi tapasztalatot ezért is vonunk be ezen a területen. A cél tehát az, hogy gyors eljárásokat alkalmazzunk, mert az idő pénz, azt is tudjuk. És hogyha megvédjük az adófizető pénzét, itt nem csak arról van szó, hogy egyszer megtegyük, és valamikor megtesszük, hanem gyorsan kell megtenni, meg kell nézni, mit tudunk ennyi idő alatt keresni ezen a területen. Meg kell. Ez, ezt gondoljuk, hogy így lehet megvédeni az adófizető pénzét. A másik kérdés pedig az eszközök átadása. Mi ezt mindenképpen nagyon gyorsan akarjuk, még nyár folyamán akarjuk megtenni. A terveink szerint az első csomagot transferáltuk volna június végére, és hát akkor a fizetőképességet jobban tudjuk kezelni, de hát vannak országspecifikus jelentések, stresszteszteket kell elvégezni, és aztán végül is abban állapodtunk meg, ezek után, hogy jobb lenne, hogy ha nem kapkodnánk el a dolgot, és nem kell feltétlenül ezt nyáron befejezni, hanem mm, inkább az átfogó és transzparens eszközminőségre kell ügyelnünk, ezt akarjuk tenni most. Mm, természetesen a teszteket, a pilot transfereket már megcsináltuk, és akkor látjuk, hogy hogyan lehet a legjobban végrehajtani ezt az egész folyamatot. Úgy gondolom, hogy ez a helyes út. Az utolsó kérdés, Monika Kléba. Igen, köszönöm. Jaz verjamem, da minister ne more sedaj odgovarjati za 20 let nazaj. Slovenijo mondom, minister úr, elmúlt 20 évben nem nagyon tudták megválaszolni ezt a kérdést, de most is nagyon aktuális és még talán nem is volt róla szó. Arról a spekulációról szeretnék beszélni, amely a ciprusi összeomlás utáni szlovén atmoszférát érinti. Reagálnunk kell, mégpedig gyorsabban, mint ahogy szerettünk volna. Ebben a szakbizottságban nem támogatom nagyon a privatizációt, és azt is gondolom, hogy a 15 cég listája, amelyet privatizálni akarnak, hát egy kicsit elsiet vele összeállítva. És szerintem nem eléggé gondolták át ezt a listát, de hát ezt most tegyük is félre. Inkább egy másik kérdés. A munkaerőpiaci reformmal kapcsolatban ön is említette ezt, és a kollégáim is visszatértek rá a fiatalok munkanélkülisége. Én szociáldemokrata vagyok, és úgy gondolom, hogy semmit nem tettünk annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a problémát. Szerintem Szlovéniának a következő reformban muszáj lesz foglalkozni vele, vagy legalábbis a következő jogalkotási reform során. Csak egy kérdés. Mi is volt a kérdés? kérdezi a miniszter. A fiatalok munkanélkülsége. Uh, Hvala. Uh, regarding... Köszönöm. Ami a munkaerőpiacot és a fiatalok munkanélküliségét illeti, a legtöbb vagy legjobb, amit tehetünk, az az, hogyha a növekedés útjára lépünk a lehető leggyorsabban. Ez nem csak a fiataloknak, hanem mindenki másnak is a legjobb lesz ezért összpontosítunk annyira a két prioritásra, amiről beszéltem. A bankok mérlegének a kipucolása, és a vállalati és fiskális konszolidáció. Rendben, mondja az elnök azt, ez volt az utolsó kérdés. Kíván-e még bármit elmondani, miniszter úr? Csak szeretnék köszönetet mondani, hogy ennyire ide odafigyeltek, és ilyen sok kérdést tettek fel. Köszönöm szépen, hogy eljött. Az utolsó szakbizottsági heten, héten egy délutáni ülés mindig nehéz, de hát ön nem az utolsó, hiszen még az elnökség is jön gazdasági párbeszédre. De most egy két perces szünetünk lesz, mindössze két perc, és utána folytatjuk. Okay. Okay. Thank you. Okay. See you next time.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 i am very pleased to uh, welcome uh, the uh, Minister of Finance. Szeretném üdvözölni Litvánia pénzügyminiszterét. A szokásos eszmecserét fogjuk megtartani az elnökségük kezdetén. A fő prioritásaikra vonatkozó kérdésekről fogunk beszélni, és nyilván, ahogy mindannyian tudjuk, az elnökség sokkal többet tud az összes ügyről az elnökségük végére, mint ahogy azt az elején tudják, de hát azért akkor is nagy érdeklődéssel várom a véleményét és a kb. 10 perces bevezetőjét, utána a szokásos kérdés-válaszok következnek 5 perces bontásban. Először is megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jó európai hagyományjal én is anyanyelvemen litvánul szeretném kezdeni. Ez az egyik hivatalos nyelve az Európai Uniónak, úgyhogy ha megengedik, akkor ezzel kezdeném, így kezdeném. Mondalia. Igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Igen, hálás vagyok azért, hogy a litván elnökség prioritásait bemutathatom önöknek. A gazdaság és pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban. E szakbizottság a jogalkotás egyik fő alkotóeleme, és különösen az ECOFIN számára, amelyek elnöke leszek. Éppen ezért remélem, hogy konstruktív együttműködésnek nézünk elébe az elnökség kezdetétől fogva. Magától értetődik, hogy mielőtt a, az elnökség prioritásaira kitérnék, szeretnék Írországnak szívből köszönetet mondani. A hármas elnökség első tagjának megköszönöm az elvégzett munkát, úgy gondolom, hogy az Európai Parlament Együttműködésével még az írelnökségnél is nagyobb eredményeket érünk el. A tempót nem szabad azonban alábecsülnünk. A problémák rendkívül fontosak és bonyolultak, és meg kell mindegyiket tudnunk oldani. Örülnünk kell annak, hogy az elnökség munkáját szilárd alapokra építheti, és bizonyos dokumentumokat a trilógus elé terjeszthetünk, és már júliusban meg tudjuk kezdeni az intenzív munkát. Az ECOFIN elnökségének gyakorlása során mindent megteszek azért, hogy megállapodjunk. Hatékony munkát szeretnék végezni, és azt remélem, hogy, az, hogy csapatommal kellő ambícióval, mert valóban olyanok, célba érünk. Ez ugyanolyan fontos mindannyiunk számára. Itt a parlamentben, a fővárosokban, és fontos társadalmaink számára, az állampolgároknak is. Egy dolgot mindenképpen le kell szögezzek. Az Európai Parlamenttel való hatékony együttműködés számomra személyes prioritás. Én magam személyes felelősséget vállalok ezért. Az elnökséget nagy gazdasági kihívások idején vesszük át. A fiskális konszolidáció rendkívül fontos. A fenntartható finanszírozás szempontjából is. Meg kell őrizni és erősíteni kell Európa hitelességét és versenyképességét. De ami a legfontosabb cél, az az, hogy gazdasági növekedés induljon el. A gazdasági növekedés a következő fél évben már be kell, hogy induljon. És már a konkrét eredményeket látnunk kell, de továbbra is figyelmesnek kell maradnunk, és azok leszünk, annak érdekében, hogy a terveink valóra váljanak hogy a KKV-k finanszírozása javuljon, hogy új munkahelyeket teremthessünk, és különösen a fiatalok számára valósíthassuk ezt meg. A célunk az, hogy állampolgáraink egyszerűen jobb életfeltételek közepette élhessenek, és ezzel angolra térnék, ha megengedik. Our presidency is based around the... Elnökségünk a hiteles, növekvő és nyitott Európát szeretné elérni. Persze az ECOFIN ezen pirulítások közül nem mindegyikkel foglalkozik, de a növekvő Európa szerintem a legfontosabb ezekből. Azonban a hitelesség szintén olyan dolog, amit muszáj biztosítanunk. Azáltal, hogy megfelelő jogszabályokat fogadunk el, valódi eszközöket, Ma két nagyon jelentős eseményre került sor. Az ECOFIN tanácsülése során nagy örömmel üdvözölhettük Horvátországot családunk új tagjaként, a 28. tagként. Egy órával ezelőtt pedig az euró ünnepségen vettem részt. Az ECOFIN tanácsban ugyanis olyan jogszabályokat, olyan három rendeletet fogadtunk el, amelyek Lettország eurozónához való csatlakozását érintették. Én is csatlakozom azokhoz, akik ünnepelnek, hiszen ez személyesen is fontos volt számomra. Megtiszteltetés. És óriási öröm is, valamint kihívás Litvánia számára. Mert 2015-ig mi is szerettük volna elfogadni az eurót és bevezetni az eurót. Szeretnénk mi lenni a következők, és egy kicsit irigykedünk is Lettországra. Ha megengedik, az önök támogatását is szeretném kérni a mi erőfeszítéseinkhez. Nem csak szimbolikus, hanem gyakorlati szempontból is nagyon fontos ez. Az Európai, Európai Unió tágul, az euróövezet is növekszik. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az euróövezet és az európai projekt hiteles, hogy országok hisznek az Európai Unióban, hisznek az európai gondolatban. Az országok hisznek az euróban, mint közös fizetőeszközben. És azt mondanám, hogy ez egy nagy, alapvető projekt, ami rendkívüli fontosságú. Nem szabad elfeledkeznünk ezekről a gondolatokról, amikor a technikai részletekbe megyünk, amelyek egyébként nagyon fontosak, de mindazonáltal a fő gondolatokat sem szabad szem elől tévesztenünk. Biztosítanunk kell tehát a pénzügyi stabilitást és a megbízható államháztartásokat is meg kell támogatnunk. Koncentráljunk, list, vegyünk listába néhány olyan fájlt, amit, vagy dossziét, amit mi fontosnak tartunk önökkel együttműködésben, hiszen önök társ törvényhozók, nem minden esetben, de nagyon gyakran társjogalkotóink, ezért azt várom, hogy azután, hogy nagyon sok ekon szakbizottsági tag gal már beszélt emelnökségünk előtt, remélem tehát, hogy ezek a dossziék önök számára is épp ilyen fontosak lesznek. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos előrelépést kell elérnünk egy sor jogszabályalkotási tervezet tekintetében, különösen a pénzügyi szolgáltatások területén, és különösen a bankunió körébe tartozó ügyek esetében. A bankunió, illetve az ehhez kapcsolódó dossziék, elsősorban a bank helyreállítási és szanálási irányelv, amelyről holnap, már holnap megkezdődik a három oldalú tárgyalás, nagyon fontos. Egy nehéz kompromisszumot sikerült az ECOFIN-ban elérnünk, de úgy gondolom, hogy egyébként ez egy igazságos kompromisszum, most tovább kell lépnünk ezzel az ügyel. Aztán a betétbiztosítási rendszer. Ez is egy nagyon fontos ügy. Szándékozunk ezeket párhuzamosan vinni. Az egységes szanálási mechanizmus. Tájékoztathatom önöket, hogy ma az Európai Bizottság biztosított bennünket arról, hogy az és szanási mechanizmusról szóló javaslatot holnap benyújtják. Meglátjuk. Úgy gondolom, hogy uh, itt most a bizottságban lépéskényszerben. És hogyha az erőfeszítéseinket összehangoljuk, akkor nagyon jelentős eredményeket tudunk elérni még akár e politikai ciklus, azaz a következő európai választások vége, vagy előtt. Gazdasági kormányzás. Nagyon jelentős intézkedéseket sikerült a hatos csomag és a kettes csomag részeként elfogadni. A miniszterek tanácsa hálás azért az előrelépésért, amelyek, amely a kompromisszumok területén megtörtént az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalások során. Most azonban ezeket a csomagokat végre is kell hajtani. Egyetértettünk ma, megállapodtunk néhány jogi aktusban, amelyek majd biztosítják a tagállamok együttműködését az őszi szemeszter során például az euróövezeti tagállamok költségvetésének az előzetes értékelése tekintetében. Aztán ott vannak az ország specifikus jelentések és egy sor intézkedés, amelyek az európai szemeszterhez csatlakoznak. Oda fogunk figyelni, de nem csak arra, hogy igazságos és gördülékeny folyamatok zajoljanak, hanem ezen a területen nagyon mélyen el is fogunk gondolkozni. Mit jelent ez? Alaposan megvizsgáljuk az értékeléseket és a jelenlegi eljárásokat újból és újból felül fogjuk vizsgálni, meg fogjuk kitélni az ECOFIN tanácson belül, hogy elég hatékonyak-e, eredményesek-e vagy nem. Mindössze bürokráciát növelik, vagy pedig valódi gazdasági értelmük van a tagállamok szempontjából. Véleményem szerint ez egy nagyon hasznos tapasztalat lehet az ECOFIN részére, és döntő jelentőségű lesz ennek a tapasztalatnak a megold, megosztása az ECON szakbizottság tagjaival is. Természetesen tájékoztatni fogom önöket fizetési mérlegre vonatkozó jogszabályok. Az egyik prioritásunk ez, hiszen napra készé kell tenni. Nagyon fontos ez a mechanizmus, nem csak az euróvezet számára, hanem az azon kívüli tagállamok számára is a 28 európai tagállam érdekében kell dolgoznunk, ez is egy nagyon fontos prioritás. Rendkívül fontos az is, hogy az európai gazdaság meggyőző, átlátható és ellenállóképes pénzügyi piacokkal rendelkezzen, ami az adófizetők érdekében működik. Mindannyian azok vagyunk amely a beruházások védelmét megerősíti. Ez fontos a gazdaság számára. Ezért hangsúlyozzuk a MIFID, MIFIR irányelveket, amelyek a pénzügyi eszközök piacával foglalkoznak, az Omnibus 2-es rendelettel is foglalkozunk. Ez is most a háromoldalú tárgyalások tárgyát képezi nagyon magas helyet foglal el a prioritási listánkon ez, a, ez az ügy. Az Omnibus 2 kapcsolatban tovább tudunk lépni, ez az egész európai biztosítási piac szempontjából fontos lesz. Most, hogy a technikai felmérése kapcsolatos jelentését az Európai Bizottság ki ö, nyilvánosságra hozta a biztosítási és foglalkoztatói nyugdíjhatóság jó voltából tovább tudunk lépni, foglalkozni tudunk ezekkel az eredményekkel. Az európai állampolgárok a lehető legtöbbet ki kell, hogy tudják hozni az egységes piacból, ezért meg fogunk tenni mindent a bankszámla irányelv előmozdítása érdekében is. Ez a fogyasztók számára legfontosabb. Mindannyiunknak az érdeke, hogy folytatjuk, folytassuk ezeket a kezdeményezéseket. Az emberek azonnal érzékelni fogják ugyanis ezeknek az eredményét. Akkor most pár szót az adózásról. Egyhangúságot kell a tanácsban az adóügyekben elérnünk, ez probléma lehet, de biztos vagyok benne, és kérem is önöket, hogy nagyon komoly politikai támogatást nyújtsanak nekünk. Az adókikerülés és adócsalás elleni küzdelem az egyik prioritásunk, ez is nagyon előkelő helyen szerepel a listánkon. Nemzetközi szinten is számos fórumon, számos formátumban prioritást élvez. Már is nagyon határozott mm, állásfoglalásokat fogadott el a parlament, és ezért hálásak vagyunk, világosaknak kell lennünk. Mindenki érti, hogy ez prioritást élvező téma kell, hogy legyen hogy megtakarítsuk a lopott pénzt, mindenki befizesse az őre eső adó részt, még a multinacionális cégek is. Ambiciózus projekt a banki információk automatikus cseréje is. Ide tartozik a megtakarítási irányelvre vonatkozó kezdeményezés, illetve a közigazgatási együttműködés irányelve, amit szintén dolgozunk, ezek is fontos kezdeményezések, és kérem a szakbizottsági képviselőket, hogy politikai támogatást nyújtsanak nekünk e területen. Még van néhány adózás területére eső dosszié, de értem, hogy már lejárt az időm, úgyhogy rövidre zárom. Még gyorsan az utolsó kérdésre hat térjek ki a napi rendünkön. Ez pedig az Európai Unió 2014-es költségvetése. Persze ez egy másik szakbizottság ügye, de az egész Európai Parlament ügye is. Hangsúlyoznám, hogy ez nem a bürokraták, és nem is a kormányok, nem is a, a politikusok, hanem az emberek számára fontos. Ha nincs megfelelő költségvetés január 1-én, az azt jelentheti, hogy nagyon sok projekt, nagyon sok európai országban nem kap majd megfelelő finanszírozást. Úgyhogy prioritás számunkra ez, és a lehető legtöbbet meg fogjuk tenni. Várjuk a kompromisszumokat, és azt, hogy meg tudunk állapodni önökkel, a parlamenti képviselőkkel. És persze lehetőség is számunkra az, hogy itt a gazdasági párbeszéd keretében találkozhatom önökkel, a rendszeres eszmecserék a nemzeti kormányok képviselőivel, a tanácsban, valamint az Európai Parlament tagjaival nagyon fontosak. Lehet még más alkalmat is találni erre. A harmadik európai szemeszter lezárult az ország specifikus ajánlások elfogadásával a tanácsban, éppen ma fogadtuk ezeket el. Fontos lépés ez véleményem szerint persze nagyon sok kérdésük van, és egyébként nekem is, hogy ezek az ország specifikus ajánlások hogyan lesznek majd végrehajtva. Egyetértek a bírálatokkal, hogy néha nem nagyon konkrétak, de úgy gondolom, hogy ez a harmadik európai szemeszter, mindenki elismeri, hogy sokkal jobb, mint, az elő, e, mint a második. A negyedik, ami fél évünk alatt fog megkezdődni, és remélem, hogy ez még sokkal szervezettebb lesz, sokkal lényegre törőbb, és újdonságokat is be fogunk vezetni, például a kettes csomag miatt. Nagyon várom az önökkel való együttműködést ezen ügyekkel kapcsolatban. Úgyhogy nagy megtiszteltetés és felelősség is az országom számára, az első balti ország számára, amely az elnökséget átveszi, Késé meg vagyok szeppenve, de megpróbáltunk már az előkészítés ideje alatt is minden tőlünk telhetőt megtenni. Ezért már is sok európai parlamenti képviselővel találkoztam, akik itt ülnek ma ezzel, ebben a teremben. Kérem önöket, hogy a továbbiakban is működjünk együtt. Ahogy litván nyelven mondtam, én személyesen úgy érzem, hogy az én személyes felelősségem is az, hogy jól együtt tudjunk működni. Mi, Litvánia, nagyon is átérezzük azt, hogy az Európai Parlamentnek mennyire fontos a szerepe a különböző országok különböző álláspontjainak az összehangolásában és egy egységes európai gondolkodás kialakításában. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy az időkeretemet túlléptem, de most nagy érdeklődéssel várom a kérdéseiket. Köszönöm. Okay, uh, thank you. Köszönöm szépen. Uh, we, we, we look forward to... Akkor örömmel várjuk ezt az együttműködést, teljes szívvel fogunk együttműködni. Ki kell emelni, hogy öt éve született a jelentésem, ahol az adott csere és visszatért adó, adóra vonatkozó információk cseréjéről volt szó, és azt gondolom, hogy újra érdemes foglalkozni. Ez az egyik első jelentés volt, amit az új mandátum alatt a szakbizottság elkészítetett, és az egyetlen, kérdés, az egyetlen kérdés, hogy elég gyorsan csináljuk ezt meg, és elég erős lesz -e. Most pedig 5 perces időszakokra osztjuk az időt. Nem akarunk természetesen időzavarba kerülni, hogyha négy percig tart a kérdés, akkor 1 egy percben válaszol. Tehát az első Jean Paul a néppárt nevében. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr, a néppárt nevében is üdvözlöm. Már volt alkalmunk találkozni az önök elnöksége kezdetén. Szeretnék még egy dolog miatt gratulálni, de majdnem nem mondtam el, de mégis elmondom, mert anyanyelvén beszélni. Nem értettem, de akkor is nagyon lenyűgöző, hogy az ECOFIN tanácselnöke mer az anyanyelvén beszélni. Most két perc, 30 másodpercben beszél csak litván nyelven, de ennek is nagyon örülök tud beszélni a parlamenti képviselőkhöz. Ez egy másik nagyon jelentős tulajdonság. Tud a kedvünkben járni. Találkozott is velünk. Egy nagyon sok jó szándéka van. Egy, ennek nagyon örülünk. Egy rövid kérdésem lenne. Ambiciózus az önök elnöksége, nem a legnagyobb Európai Uniós tagállamról van szó, de nézzék meg, például Luxemburg szintén kis ország, és egy nagyon sikeres elnökség áll mögöttük. Az Európai Parlamenti egy hónappal ezelőtt lefolytatott vita után a meg nyomán most a gazdasági, az ECOFIN tanácshoz érkezett ez az ügy. Tudná-e azokat a dossziékat egyébként, amelyeket felsorolt, és amelyek megrekedtek, megakadtak a tanácsban, fel tudná szabadítani ezeket, és elő tudná mozdítani, hogy tovább lépjünk ezekben az ügyekben. Köszönöm szépen, Jean-Paul. Unfortunately, my French is... Sajnos a francia nyelv tudásom sokkal rosszabb, mint az angol. Nagyon fontos megjegyzés, megfigyelés, amit egyébként ebben az állásfoglalásban is szerepeltettek. Igen, is van egy sor olyan témas joganyag, ami mondjuk hiányoznak belőle a következtetések, időnként jelentős feszültség, ellentmondás van a parlament és a tanács között, vagy egyes kormányok között van nagy véleménykülönbség. Úgy vélem, egyszerűen nincs más választásunk, mint hogy valahogy megoldjuk a rendelkezésre álló időben, amit kell. Tehát uh, itt nem csak az elnökségünkről van szó, hanem az ECMO-ról is valahogy időben el kell helyezni a dolgainkat, és el is kezdtük csinálni szerintem. Egy meglehetősen koncentrált menetrendünk van júliusra technikai szintű találkozókkal is, és uh, koncentráljuk augusztus végétől az üléseket, és szeptemberre is már előre elkészítettük a menetrendet nagyjából, és azt kell, hogy mondjam, mint elmondtam a prezentációmban, mindig azt kell szem előtt tartani, hogy vannak alapvető céljaink, és ezek az alapvető célok nem mindig vannak összhangban egy-egy technikai célkitűzéssel, vagy irányelvvel. Véleményem szerint ez azt jelenti, hogy prioritásokat kell kiemelnünk, és valahogy gyorsított eljárást kell alkalmazni bizonyos anyagokban, a MIFID, MIFIR, ezt már mondtam is az, az előadásomban, az Omnibus 2-es is ide tartozik. Most a bankuniót nem is említem külön. Tehát kísérletet kell tenni arra, hogy ne ártsunk azoknak az anyagoknak, amelyek szinte kész vannak, ahol már csak egy technikai kiigazításra van szükség. Ezeket is figyelni fogjuk korlátozott erőforrásunk van, önöknek is korlátozott erőforrásuk van, ez az őszinte válaszom. Egyébként Sharonnal újra és újra mm, hajlandó vagyok találkozni, hogy megbeszéljük a további menetrendet. Sokat tervezünk, mert most is a szociál, szociális és demokraták nevében Sánchez úr. Köszönöm szépen, én is az anyanyelven fogok beszélni spanyolul. Először is köszönöm szépen és üdvözlöm. Köszönöm az együttműködést, amit a közös akciónkban, és természetesen ön egy kis országot képvisel, de önök is bizonyítani tudják, hogy a kis országok képesek nagy terheket cipelni Európai érdekében. Ismerünk ilyen országokat, akik kiváló elnökséget nyújtottak Természetesen a recesszióból ki kell lépnünk valamikor még a növekedés útján. Ez egy jó dolog, ezt akarjuk mi is hallani, hogy itt akarnak tevékenykedni. Egyébként már gyakran hallottunk ilyet. El kell kerülnünk azonban, hogy ez a megszorítási politika ilyen mélyre hatoljon, és a gazdaságot lefolytsa az önök elnöksége alatt az egész Európai Unióban a beruházásokat be kell indítani, és ösztönözni kell. Hát most konkrét kérdésem is van, arra kérem, hogy ezekre térjen majd ki. A jelzálók hitelekről szeretnék beszélni. Az a trilógust már befejeztük, és hát persze van egy véleménykülönbség a tanács és a parlament között arra vonatkozóan, hogy ezt az irányelvet hogyan tudjuk átültetni a gyakorlatba. Én azt javaslom, hogy a szakbizottságunk elnök asszonyával maradjon folyamatos párbeszédben, hogy kielégítő kapcsolat jellemezze a az önök elnökségét már csak egy utolsó impulzus hiányzik, hogy ezt az ügyet be tudjuk fejezni. Azt hiszem, hogy ez elérhető távolságon belül van. Tényleg látom a lehetőséget arra, hogy itt jelentős haladást érjünk el. A mandátumunk vége előtt a versenyterületen is tudjunk lépni, és kártérítési ügyeket is kezelni tudjuk Örülök tehát annak, hogy ön velünk együtt akar működni, és ha eljön ide, látni fogja, hogy sikeresek lesznek. Köszönöm, Antonin, köszönöm a kérdést. Tisztában vagyok a jogszabály jelentőségével. Úgy tájékoztattak engem is, hogy közel állunk a befejezéshez. Természetesen a lehető leggyorsabban igyekszünk megoldani az utolsó nyitott pontokat, és hát látni kell, hogy itt is van egy szélesebb megközelítés. Számos más kezdeményezésnél mondhatjuk azt, hogy vannak technikai részletek, amiket még tisztázni kell. Azt javaslom, ha szükség van rá, tehát Sharonnal rövidre zárunk természetesen. Migle is itt van Brüsszelben egyébként, és a kollégák is itt vannak. Hogyha keressék meg őket, hogyha ilyen technikai irányelvekről beszélünk, ilyen technikai jellegű rendeletekről is, ahol társjogalkotók vagyunk, meg lehet ezt csinálni lehet, hogy nem lesz tökéletes minden. Lehet, hogy sokkal fontosabb időnként az, hogy elérjünk valamit. Nem, lehet, hogy ha két év múlva egy perfekt dolgot tudunk, egy tökéletes dolgot tudunk csinálni, de lehet, hogy ma meg tudunk valamit csinálni, ami nem tökéletes, és két-három év múlva felül tudjuk vizsgálni. Szerintem érdemes megnézni ezeket az anyagokat, és kompromisszumokat kötni. Szerintem elég gyorsan ezeket le tudjuk zárni, de hát köszönöm a kezdeményezést, amit itt tett az imént. Úgy gondolom teljesen igaza van abban, hogy nem felejthetjük el a fogyasztók számára, a kisvállalatok, a KKV-k számára egyes témák rendkívül fontosak, hogy haladjunk. Tényleg foglalkozni akarunk ezzel. Köszönöm szépen. Ami a jelzálók hiteleket illeti, csak értsenek egyet azzal, hogy vannak kérdések a végrehajtással kapcsolatban és egyetlen cikkbe kell belemenniük, hogy a tagállamok több információt, kicsivel több információt adnak, azért ez nem olyan nagy elvárás szerintem. Most pedig az ALDE következik, Ole Schmidt. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a pénzügyminisztert. Örömmel hallgattam. Litvánia volt az első ország, amelyet én meglátogattam láttam a Szovjetunió összeomlása után, és hát önök az egyik szomszéd ország. Nagyon jók a kapcsolataink is, örülök, hogy eljött ide, ez azt bizonyítja, hogy a történelem is megváltoztatható. Nézzük a bankuniót először. Drági úr itt járt tegnap a körünkben. Egy kicsit attól tartok, hogyha 28 ország nem csatlakozik a bankunióhoz, akkor ez problémát jelent azon bankok számára, amelyek az euróvezeten kívül vannak. Önnek, önöknél nagy svéd bankok vannak jelen az önök országában. Svédország kívül van az euróvezeten, és az önök országa sem tagja az euróvezetnek hogyha az egyik ország nem csatlakozik az euróvezethez, ez nem jelent problémát. Persze az euróövezetet stabilizálják ezzel, az otthoni bankokat is stabilizálják, de nem jelent ez problémát a kívülmaradóknak? Az az első kérdésem. A az ország specifikus ajánlások esetében. Hogyan mérik ezeket? Én elolvastam a saját országomra nézve néhány ajánlást. A kormányom remélem meghallgatja ezeket, de azért biztos nem vagyok benne. Remélem, hogy erre még visszatérhetünk. Aztán Németországra is vannak ajánlások ahol béreket említenek például történelmi szempontból ez nagyon érzékeny kérdés Németországban. Önök hogy látják ezt? Az euróvezeten belül például a végrehajtás az ö, ö, hogyan fog történni? Az utolsó kommentárom pedig a betétbiztosítási rendszerrel foglalkozik. Ön már említette ezt. Tényleg, ha az úgy van, hogy már megnyitották ezt a dossziét, akkor akkor a megfelelő kompenzációs irányelvet is meg tudjuk-e nézni, mert én előadó vagyok ebben a témában, és jövő héten elhagyom a parlamentet. Uh, Köszönöm szépen, hogy emlékszik arra és amikor Vilniusban találkoztunk, ott, lát, ott járt akkor. Úgy gondolom, hogy az is nagyon hasznos volt, az a megbeszélés is. Ami az első kérdését illeti, a bankuniónos, ez egy nagyon kemény probléma. Természetesen a, ez egy olyan kérdés, amelyet eh, a, a BRD-vel kapcsolatos vita, tehát a bank helyreállítási program keretében is, a szanálási program keretében is eh, megtárgyaltunk. Mindig is lesznek olyan helyzetek, ahol az egyik ország befogadó, a másik pedig bekerülő. Ennek nagyon pontos jogi kezelésre van szüksége. Nem szabad egyetlen egy országot sem, egyetlen egy adófizetőt sem ezzel kapcsolatban érdekeiben sérteni. Nem szeretném a litván helyzetet kommentálni, mert Min, mert én az ECOFIN elnöke vagyok, természetesen válthatnék most funkciót, és néhány másodperce más minőségemben mondhatnám azt, hogy a bankunióhoz Litvánia csatlakozik a bankunióhoz akkor, amikor az eurozónához csatlakozik, és ez természetesen majd megtörténik, és akkor az egységes felügyeleti rendszert is fogják alkalmazni megint cserélem a funkciómat, és azt mondom, hogy az egységes szanálási mechanizmusban továbbra is részt akarunk majd venni, ez is egy pillére a bankuniónak. Úgy gondolom, hogy megtaláljuk a megoldást. Nem egyszerű megoldások ezek, gyakran, de ezek égető kérdések ami az ország specifikus eh, ajánlásokat és azok mérését illeti. Talán egyetértenek velem abban, hogy ez a legtöbb esetben alig mérhetők ezek a követelmények. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az ajánlások országok, független országok számára tett ajánlások és a szubszidiaritás elve nagyon fontos ebbe, ennek kapcsán. Nagyon sok mindent meg kell minden országnak, saját magának oldania, mégpedig a lehető legjobb módon. Annak az ország az országának lakosainak és az ország kormányának legmegfelelőbb módon. A hatékonyság az ország specifikus, specifikus ajánlásokkal kapcsolatban, és az ajánlások konkrét jellege az, amit nem szabad feladni, és amit igazából nem szabad a negyedik szemeszterben azonnali eredményeket várjunk még, de mégis e, ha így járunk el, akkor a jó irányba megyünk. A beruházás kompenzációs rendszer irányelve. Nos, ez nagyon szorosan kapcsolódik a DGS-ben meghatározott elképzelésekhez, tehát ez a megfelelő módja annak, hogy a befektetői kompenzációt kezeljük. Nos, a DGS-sel kapcsolatban, a dgs követően sokkal egyszerűbb lesz minden. Úgyhogy szerintem így is kell eljárnunk. Okay, yeah, thank you. Um, uh, I think... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy Jean-Paul Bissier fog a zöldek nevében szólni. Merci, merci, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakozom kollégámhoz, a miniszter úr, én is üdvözlöm Önt és egy, ha nem is nyugodt, de legalább hatékony elnökséget kívánok önöknek. Hallott a kollégáimat, bár lehet, hogy egymás között van véleménykülönbségünk, ez normális. Azonban mindaz, mindannyian ugyanamiatt aggódunk. Például a bizonyos ügyek blokkolása miatt Ön is mondta, hogy szeretné ezeket újra megnyitni, megnyitni és ennek nagyon örülünk. Ezek a dossziék struktúráló jellegűek, amelyek lehetővé teszik majd azt, hogy az európai integrációt elmélyítsük. Úgyhogy nagyon a szívünkön viseljük ezeknek a kérdését, például a bankunióra vonatkozó állásfoglalásunk is ezt kifejtette, valamint a betét biztosítási rendszer, illetve a tranzakciós adó kérdése. Aztán ott van az, az eladósodottság közösségiesítésének a széles és nagy kérdése. Önnek tehát az a szándéka, hogy ezeket a dossziékat szeretné továbbvinni. De hol látja a problémát? Hol van a megoldás kulcsa? Technikai kérdésekről van szó? Vagy menetrendbeli kérdésekről? Persze, ilyenek is vannak. Vagy pedig politikai kérdések akadályozzák ezeknek a dossziéknak a továbbvitelét. És ha igen, akkor ezek a tanács szintjén vannak, vagy pedig az Európai Parlament és a tanács közötti kapcsolat az akadály, vagy esetleg bizonyos országok érdeke akadályozza a munkát. Ön tud-e arról az elemzésről, mely szerint a német kormány a fő akadályozója ezeknek az ügyeknek? Ezen új struktúrákat kialakító dossziéknak. És kiegészíteném Jean-Paul Gauzes kérdését az Európai Parlamenttel nyilván nagyon jól ki fog jönni, mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk önöknek, önnek. De mivel tudjuk ismét beindítani ezeket a folyamatokat? Mit tudunk tenni? Persze a szándék az nagyon fontos, az el is hangzott, de egy új periódusra van szükségünk, a, hogy a horizont kitisztuljon, és hát még egyszer a német választások kérdését hogy látja ön? ez az önök szempontjából, az ön szempontjából milyen jelentőséggel bír majd? Köszönöm. I will try to be quick. Uh, Jean-Paul. Jean-Paul, nagyon gyors leszek. Olyan pontosan határozza meg ezeket a tényezőket, amelyek néha akadályozzák, hogy a nagyon különböző dossziékban előrébb jussunk, amiket említett az FTT-től kezdve a helyreállítási alapokig. Természetesen különböző érdekek vannak, az államok különböző érdekei, a kormányok, a parlamentek különböző érdekei, sőt a bizottságon belül is különböző értelekek vannak. Kezdeményezés néha hiányzik, néha túlzott módon kezdeményezni kíván a bizottság. Nos, én úgy gondolom, hogy a litván elnökségnek az a feladata, hogy kompromisszumokat építsen. A fő gondolat ez. Az én módszerem, munkamódszerem az az, hogy beszélek az emberekkel, találkozom, a szemükbe nézek, hogy megpróbálok mindenkit egy asztal mellé hozni. Ezt a minisztertársaimmal meg fogom tenni, nagyon sokkal találkoztam már az elnökséget megelőzően, és ugyanezt szeretném majd tenni az Európai Parlament képviselőivel is tenni. Nagyon sokukkal találkoztunk, mi személyesen ugyan még nem, de azt hiszem semmi gondja annak, vagy semmi akadálya annak, hogy a jövőben találkozunk. A megbeszélések során pedig meg fogjuk találni azokat a problémákat, amelyek a fejlődést akadályozzák. Természetesen néha az időzítést a politikai ciklusok határozzák meg, de ez teljesen normális. Politikusként önök is tudják, hogy egy országon belül is a politikai beosztás naptár sok minden befolyásol. De mégis talán nem mindig, hiszen nincsen egyfajta varázsmegoldás, de sokszor, sokszor tudunk sikerre jutni. Köszönöm. Köszönöm Jürgen Krúta Gua nevében. Köszönöm szépen, Sharon. Én is Üdvözlöm Önt frakcióm nevében. Olyan programot állítottak össze, amely rendkívül ambiciózus. Sok sikert kívánok hozzá, itt vagyok. Sok sikert kívánok hozzá, hiszen fontos, hogy mindaz, amit felsorolt, az a mandátum lejárta előtt megvalósuljon. Egy kérdést, ha jól értettem Önt, már meg is válaszolt, amit még ugyan nem is tettem fel, ez a a fizetési számla írványelv lenne. Azt mondta, hogy ezt szeretnék levenni a rendről, ezt üdvözlöm én is előadó vagyok, és mi is figyelmeztettük önöket, éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy levették a prioritási listáról. Az első meghallgatás után mi is mindent igyekszünk megtenni azért, hogy ezt hamarosan lezárjuk, és nagyon jó esélyeink vannak erre. Van egy másik megjegyzésem is. Csatlakoznék mivel én is Németországban jövök, ahhoz, amit Ole Schmidt kérdezett, hogy néhány országgal kapcsolatban mi a vélemény az ország specifikus megjegyzésekkel. Németország igen egyértelmű kijelentésekkel szembesült. Sajnálom, hogy Németországot nem veszik fel, mert ez igenis komoly hozzájárulás lenne a válság kezeléséhez. Ön is mondta, hogy ezek kommentárok, megjegyzések, ajánlások az országok szuverenitását figyelembe kell venni, a szubszidiaritás elvét, és természetesen ez mind helyes. Másrészt viszont a deficites országoknál részben nagyon mélyen beavatkoznak a szuverenitásba, és ez egyenlőtlenség. Ez a, az egyenlőtlenség pedig egyre nagyobb probléma az Európai Unióban. Az Európai Unión belül az együttműködést, a közös uh, eredményeket akadályozza, ez erre vonatkozó véleménye érdekelne. Ja, danke schön, Jürgen. Köszönöm, Jürgen. Sajnos a német nem a szaknyelvünk, angolul szoktunk tárgyalni. Ez azt jelenti, hogy angolul fogok válaszolni ezúttal is. A számla irány fizetési számla irányelv, ezen dolgozunk, igen, minden esetre egy általános megközelítésre van szükség, amit el tudunk fogadni a tanácsban. A, a számla irányelv vitája szeptemberbe kerül sorra szerintem, és szakértői szinten, és úgy gondolom, hogy közeledünk a dolog megoldásához, ami pedig az ország specifikus ajánlásokat illeti. Itt ez egy alapvető kérdés, de nézzük csak meg. Az ország specifikus jelentések évekkel ezelőtt absztraktak voltak, de most más eszközeink vannak. Van ez a makroökonomiai egyensúlytalanság miatti eljárás. Aztán vannak szocioökonomiai mutatók és intézkedések Senki sem tudja még, hogy ezek jól tudnak-e működni. Természetesen időbe kerül, ami kiderül, hogy mit oldottunk. De azért az tény szerintem, hogy ha nem is gyorsan, de haladunk egy adott irányba még hozzá, abba az irányba, hogy konkretizáljuk az ország specifikus ajánlásokat. Úgy vélem, hogy számszerűsítve kifejezni, ez sokkal jobb lenne, mint hogyha ötletekről beszélünk, tehát például a nyugdíjrendszer esetében hatékonyabb, ha számokat tudok megfogalmazni, vagy a munka erőpiaci jog is, vagy a munkát szabályozó jog is ide tartozik, hogyha számokkal illusztráljuk, akkor jobb. Minden esetre abban bízom, hogy ez az administratív terhet nem növeli észszerűtlen módon. Úgy vélem, hogy ezek az eljárások, amelyeket mi tervezünk, ezeket idővel persze ki kell igazítani, időben és térben is ki kell egészíteni, nem fog minden formátumban ez párhuzamosan alakulni, és talán ősszel, október-novemberben meglátjuk, hogy a költségvetéssel kapcsolatban hogyan tudunk haladni, és végig kell gondolni, hogy mit teszünk az európai szemeszterrel például, hogyan tudjuk annak keretén belül kiigazítani a mm, dolgokat. Marian Tyson. Parlament. Uh, Köszönöm szépen. Én is azzal kezdeném, hogy sok sikert kívánok az elnökséghez. Nagy örömmel hallottam a, a programjukat. Úgy gondolom, hogy együttműködést kívánják erősíteni. Az emberek valóban ezt kívánják, ezt szeretnék látni. Látni ehhez nagyon szívesen segítünk. Az elnökség címe és fő célkitűzése az eredmények a bankunióban, a társadalmi-gazdasági erőfeszítések, úgy gondolom, hogy ezért mindent meg kell tenni, csak így lehet az elnökségüket eredményesnek tekinteni. Több elemet is említett, amely amelyen intenzíven kívánnak foglalkozni. Több dologra kérdeznék rá, a felügyeleti mechanizmus és a bankfelügyelet. Nos, ez szeptemberre kerül a plenáris elé, hogyha jóvá hagyják, akkor a folytathatják a programot, de hogyha a, taná, de hogy a tanácshoz mikor kerül, azt um, még nem láthatjuk, de hát csak akkor lehet a munkához hozzálátni. A második dolog pedig holnap fogunk megkapni Bárnyé biztostól a vonatkozó javaslatot, holnap jön ide a biztos, de ön is mondta, hogy a szerződés módosítását is ez igényli. A kollégák úgy gondolják, hogy több nehézséget is okoz ez majd. A litván elnökség az egységes mm, probléma megoldási rezol- ö, ö, mechanizmussal kapcsolatban milyen elképzeléseket vázolt én szeretném, hogyha e területen is elmondaná célkitűzéseit, és hogyha együtt is működhetnénk. Aztán a CCT CBT, tehát a közös konszolidált adóalap e, kérdése. Úgy gondolom az erre vonatkozó vita még e, nagyon gyenge, technikai akadályai vannak-e, vagy nagyon nehéz határozott álláspontot kialakítani, vagy politikai akarathiány. adója voltam a CCT C, e CCTB-nek, és úgy gondolom, hogy nagyon nehéz előre jutni a kérdésben. Köszönöm, miniszter úr. The clock didn't get restarted. I really don't think Marianne... Nem indult újra az óra, és hát nem hiszem, hogy 8 percet beszélt volna Marian. Köszönöm, Marian. Ezek nagyon fontos kérdések. Az egységes felügyeleti mechanizmus. Ez rendkívül fontos. Ami engem személyesen illet, és azt gondolom a tanács is így gondolja, hogy a lehető leggyorsabban kéne szavazni erről a német parlament már döntött az egységes felügyeleti mechanizmus mellett. Ez hatályba lép a szavazás után, és miután a hivatalos közlönyben közzé teszik. Tehát minél később szavazunk, annál később lép hatályba a mechanizmus. 2014 közepére tervezték ezt a hatálybelépést, tehát ez lehetne mondjuk szeptember, október 2014-ben, ha minden jól alakul. És azt gondolom, elnézést, én azt szeretném, hogy a lehető leggyorsabban szavazzanak. Hát én nem tudok, nem tudom beosztani az Európai Parlament szavazási menetrendjét, de ez szerintem nagyon fontos téma, az egységes szanálási mechanizmus. A biztos úr azt mondta, hogy a javaslatát holnap előterjeszti, és ez összhangban lesz a jelenlegi szerződésekkel, és nem gondolom, hogy a mi szemeszterünk ideje alatt ezt meg tudjuk oldani. Amint erre lehetőség nyílik, elkezdünk dolgozni rajta, és meglátjuk, hogy mire jutunk. Még nem láttam a javaslatot, alaposan tanulmányozni kell természetesen, és azon elkezdünk rajta dolgozni. Az utolsó kérdés, a CCTB, a közös konszolidált adóalap. Hát ennek az anyagnak a sorsa Hát ez nehéz ügy, mert már mint egy, egy évtizete van előttünk, talán túl bonyolult az egész. Most úgy gondolom, hogy, és ezt már mondtam is, hogy egyes elemeket le kéne választani a közös konszolidált adóalapról, hogy tényleg megnézzük a legvitatottabb témákat, és azokon a területeken, ahol van rá lehetőség, ahol azért majdnem mindenki, vagy mindenki egyetért ott haladjunk. Ez is egy sor technikai munkát igényel az adózásban, például a direkt adózásban, a közvetlen adózásban, ahol nincsen harmonizáció az Európai Unió szintjén, itt óvatosnak kell lenni, mindenkit meg kell hallgatnunk egyhangú döntésre van szükség ezekben a kérdésekben a minisztereknél, és a kormányunk egyet kell érteniük, és természetesen az Európai Parlament politikai támogatására is szükség van. Ezen az úton kell elindulni, és meg kell nézni, hogy valóban mit tudunk elérni. Köszönöm szépen. Természetesen a CCTV-ben az Európai Parlament politikai támogatását élvezi. Öt évvel ezelőtt eh, ugye készítettem egy adózással kapcsolatos jelentést, meglehetősen bonyolult, de azóta ez rendelkezésre áll, és én támogatnám is. És eh, kértem valamit, aztán küldtek 2000 oldalt. Igen, és hát eh, együtt érzünk a bonyolultság miatt, de Marian igen részletekbe menően csomagot készített a parlament részéről. Természetesen az egységes felügyeleti mechanizmusnál pedig az Európai Központi Bankot is figyelembe kell venni, és volt már egy másik hosszú ülésünk ebben az ügyben, ami pedig a tagállamok nemzeti parlamenteknek a biztonságát illeti most a Vodi Kraca a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Görögül fogok beszélni, és nagyon alaposan figyeltem az ön előadását, illetőleg a válaszokat, amiket adott. Van egy kérdésem a finanszírozással kapcsolatban. Itt az európai növekedés finanszírozása, a fejlődés finanszírozása hogyan működik. Szükségünk van 2020-ig egy-két billió euróra ezen a területen. Ha megnézzük azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a az beruházások területén teszünk, az európai gazdaságnak szükség van beruházásokra feltétlenül, ehhez viszont megfelelő ösztönzőket kell kialakítani. Az elnökségük prioritásai közé tartozik ez, hogy mobilizálják a a belső piacon a beruházási eszközöket. Ehhez persze eszközökre van szükség, megfelelő keretet kell kialakítani, hogyan tudunk segíteni a beruházóknak, befektetőknek, hogy hosszú távon hajlandóak legyenek befektetni. Köszönöm szépen, Rudi, a kérdést. Egy sor kérdés esetében ez egy multilaterális dolog, mint sok minden más. Nagyon fontos a forrás kérdése, de ezek önmaguk, de ez még önmagában nem oldja meg a problémát. Megfelelő eszközökre is szükség van, és joggal említette, szükség van egy megfelelő légkörre az országban. Számos országban ez a gond, hogy nincsen befektetői, beruházói légkör. Az egyik módszer hogy csatlakozzunk az euróvezethez, amit a lettek is tettek. Ez egy nagy lépés előrefelé, ezzel javítani tudjuk a beruházási légkört, hogy a magánpénz is jöjjön. Mi most közpénzekről is beszélünk persze, és úgy gondolom a közpénzek Európában fontos forrását adják a finanszírozásnak, és bölcsen kéne ezt felhasználni Számos kezdeményezés van ezen a területen, például nem régiben a bizottságnak és az Európai Beruházási Banknak volt egy kezdeményezése, ezt a a kormányfők is megvitatták, és az ECOFIN a mai napon is megvitatta. És hát látni kell, hogy az informális ECOFINig, eh, ami Vilniusban lesz még, ez napirenden marad. Serent és a képviselőket is meghívok arra, hogy jöjjenek el erre a fontos ülésre. Nagyon jó hagyomány, hogy az Európai Parlament képviselői kétszer évente részt vesznek az informális ECOFIN üléseken. Úgy gondolom, hogy tényleg önök értéket jelentenek, hogyha részt vesznek a vitában. Aztán Nézzük az európai költségvetést. Itt van a több éves pénzügyi keret. Ez is egy fontos forrás, és most tudjuk, hogy hol járunk ezzel. Igen, meg kell oldani ezt a problémát, és január 1-ig véglegesíteni kell ezt a kérdést. Aztán a regionális, a kohéziós politika esetében fogadok majd egy néhány minisztert, fogadom a minisztereket novemberben, a kohéziós politikát ott meg fogjuk vitatni, és ez is egy informális találkozó, de lehet, hogy so, inkább a regi szakbizottságnak lehet ez érdekes, nem az ekonnak annyira, de ha gondolják, jöjjenek el újra Vilniuszba. Meg fogjuk beszélni azt, hogy az európai strukturális alap pénzeit hogyan lehet jobban felhasználni, nem csak támogatások keretében, hanem a financial engineering segítségével hogyan tudunk több pénzt behozni, tehát hogyan tudunk multiplikálni pénzeket, ez egy fontos felvetés. Aztán a banki finanszírozás is ide tartozik. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslataira várunk ebben a témában. Aztán a nem banki finanszírozás is egy mm, dolog. Ez mm, nagy probléma Európában. A gazdaságunkat mindennek előtt bankok finanszírozzák. Tehát a vállalatok finanszírozása 80%-ban bankokon keresztül történik. Ez más, mint Amerikában ahol csak 20-25% jön a bankoktól, a többi pedig eh, egyéb forrásokat jelent, értékpapírokat jelent, és azt gondolom, hogy ez eh, egy eh, nyitott terület, és lépnünk kellene, meg kell beszélni, mit tehetünk, és akár az önök ECOFIN ülésén is meg tudjuk vitatni ezt. De örülök, hogy, hogyha önök is folytatják ezt a vitát. Most pedig Péter Zimon az SND nevében, a szocialisták és, szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen, miniszter úr! Köszönöm a munkaprogramot, amit bemutatott itt a következő hónapokra. A betétbiztosítás előadójaként örülök, hogy ilyen nagy súlyt helyez erre a jelentésre, amit már másfél évvel ezelőtt eh, megszavaztunk itt a plénumban Tudjuk, hogy kevés idő áll rendelkezésre, azt is tudjuk, hogy az erőforrások korlátozottak valamennyi érintett esetében, azt is tudjuk, hogy a pozíciók, ami az alapok mértékét illeti, hát nagyon különbözőek. De látom, hogy az önök elnöksége alatt azért van lehetőség arra, hogy két dolgot végigvigyünk együtt, amiket együtt kell végigvinni. Az egyik az a, lebony, a lebonyolítási és a szerkezetváltási mechanizmus, a másik pedig egy betétbiztosítási mechanizmus, ami a másik alapot kezeli. És ezért teljesen egyetértek önnel, hogyha azt mondja, hogy kössük össze ezeket a dossziékat. Értem, hogy az alapok mértéke, értéke nem választható szét, ezt meg tudom érteni ezért a két tárgyalást valahol össze kell vonni, annak ellenére, hogy véleményünk szerint két különböző alapot kéne megőrizni. Más pontokban szerintem a tárgyalásokat viszont külön kéne folytatni. A kérdésem most az, hogyha ön azt mondja, hogy párhuzamosan akarja folytatni a tárgyalásokat a két törvényel kapcsolatban, úgy gondolja, hogy a trilógust együtt folytatnánk le, vagy külön trilógusok lennének ebben a két joganyagban. Mi ezt üdvözölnénk, ha ez külön lenne. Most persze más az alapok értéke, mértéke. de azt gondolom jó esélyünk van arra, hogy ezeket a dossziékat lezárjuk az önök elnöksége alatt, hogyha tényleg szeptemberben elkezdünk dolgozni rajta. Köszönöm, Péter, de megint csak angolul fogok válaszolni. Teljesen igaza van, hogy a DCS és a BRD szorosan összefügg egymással. Nem csak az alapok méretéről van szó, hanem vannak itt technikai részletek is. Nagyon sajnálom, de nem akarok, nem tudok itt most bemenni a részlete, belemenni a részletekbe. Jobb, hogyha minden formáció elvégzi a saját munkáját. Itt van a trilógus, persze, de ha alternatívákról tudunk beszélni, opciókról tudunk beszélni, az egy jó dolog, de politikai szempontból, mint már említettem a bevezetőmben, a BRD trilógus holnap kezdődik. Tehát július elején járunk, 9-e van. A betét biztosítás természetesen szorosan összefügg BRD-vel, de logikusan a kettő kettőt együtt kéne megvitatni, vagy egymást követően az előbb említett sorrendben. A trilógusok a betétbiztosítással kapcsolatban valahogy ősszel kezdődnek. Kérdés, persze, hogy ez már szeptemberben lesz. Most nem állítom, hogy szeptemberben lesz, de amint találunk egy megfelelő időt erre, akkor elkezdjük, és vannak első gondolataink, és ha ezek meg lesznek, akkor párhuzamosan is tárgyalhatunk és vannak, akik eh, a mi oldalunkról koordinálják a munkát, a tanács részéről, én pedig kérem önöket, hát ön éppen előadó, és Sharon is eh, elnökként eh, koordinálja a szakbizottságuk részéről ezt az anyagot. Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó kérdés. Ha nincs más nagyon sürgető kérdésük, akkor köszönöm szépen korábban lezártuk ezt a munkát, és reméljük, hogy a ma megvitatott témákra még visszatérünk, amikor majd jelenti, hogy hogyan sikerült befejezni. And I can just remind us that the... Emlékeztetni szeretnék, szeptember 5-én van a következő ülésünk, 9 órakor